I think we can start. Mielőtt megnyitom az ülést, szeretném elmondani, hogy minnyájunkat megdöbbentett és elszomorított a szörnyű katasztrófa, amely az Alpok felett kedden érte a repülőt. Támogatjuk az áldozatokat, a barátaikat, a ö, családjukat és a Vég elhunyt tagjait és utasait. Sajnálatos módon még jobban megdöbbente minket, hogy egy iskolai cserében részt vett iskolai osztály is életét vesztette mindenkivel felé szeretnénk kifejezni együttérzésünket, és nagy erőt kívánunk nekik, hogy a veszteségüket feldolgozzák. Kérném, hogy egy perces nyomometemelkezést tartsunk. Danke sehr. Was sich da abgespielt hat, ist... Ami lejátszódott, az egy tragédia a nemzetközi légiutas közlekedés számára. Jelenleg nem tudni, hogy pontosan mi történhetett. Ami nagyon fontos, hogy megfelelő vizsgálatot folytassunk, és az áldozatokat felkutassuk. Köszönjük a francia hatóságoknak, akik a német és spanyol kollégák segítségével nehéz munkát végeznek. Amint többet tudunk, rögtön a szakbizottságot a további eljárást illetően összehívom. Most pedig a napirendre térnék rá az ideiglenes napirendi, napirend tervezetet elfogadnánk, ha nincs ellenvetés. Igen, tessék. Sí, señor presidente, yo... Elnök úr. Én szeretném arra kérni, hogy ezt a szakbizottságot a hatóságok rendelkezésére bocsássa, amely hatóságok feltárják ezt a katasztrófát, hogyha segíthetjük őket abban, hogy a jövőben a jogszabályok szigorításával elkerülhessük az ilyen helyzeteket, és természetesen a hatóságok és a családok rendelkezésére álljunk a jövőben. Elnök, természetesen, és amint megvannak az eredmények, visszajelzünk mi is. Tehát nincsen ellenvetés a februári jegyzőkönyveket illetően, akkor azt elfogadottnak tekintem. Most pedig az elnök közleményeit illetően úgy tűnik, hogy mindenki megkapta ezeket. Nem volt És nincs ellenvetésük ez ellen? Jó, hát ezt fölírom magamnak, hogy ön nem mondott ma ellent nekem. Mert az ember sose tudhatja. Aztán a belvízi hajótra a technikai előírások. Ez egy elektronikus szavazás, név szerinti szavazás. A többség nek le kell adni a szavazatát ahhoz, hogy érvényes legyen. Megnézzük, hogy a néppártnak megint egyel több kártyája van-e. I know, I know. Okay. Yeah, yeah, I talked to them. Danke. Also kommen wir zur Abstimmung. Köszönöm. Tehát a belvízi hajók technikai előírásait illetően szavazunk, Ivo Bellet a raportőr. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás, érvényes a szavazat. Dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. A következő szavazás a TTIP tárgyalásokat illetően Win van de Kamptól. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. EVP e ist einer zu viel. Néppárt, még mindig egyel kártyájuk van. Rendben. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 16-an ellene két tartózkodás, ezzel elfogadtuk. D kompromisszum. Mellette. Ellene Elektronikus szavazás. Moment, moment, moment. Die Abstimmung ist eröffnet. Klar. Megnyitom a szavazást. Hana. Igen. Lezárom a szavazást. Ha 23-an mellett 3 tartózkodás, 21-en ellen elfogadtuk. kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Tehát a 26-osról szavazunk. Ki van mellette? Nem, lezárom a szavazást, javítja magát az állnak. 22 mellette, 24-en ellene elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es elektronikus, nem, a 27-eset elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Néppárt egyel több kártyájuk van. Rendben, lezárom a szavazást. 22 dafür, 26 dagegen. Keine Enthaltung. 22 mellette, 26-an ellen elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene elektronikus. Abstimmung ist eröffnet, ja. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 25-en ellene. Nincs tartózkodás, elutasítottuk. 36-os módosító. Mellette. Ellene. tartózkodás, elutasítottuk. 39-es mellett ellene elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 25-en ellene nincs tartózkodás, elutasítottuk. 40-es mellett ellen. Elektronikus szavazás. 40-es megnyitom. Lezárom. 21-en mellette, 25-en ellene. Egy tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellett ellen elutasítottuk Tartózkodás, de elutasítottuk. 68-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 69 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 72-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdések egyes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás a hetesre. Megnyitom. Lezárom. 24-en mellette, 23-an ellene. Elfogadtuk. 8-as módosító. Mellett. Ellen. Tartózkodás Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 23-an ellene. Elfogadtuk. Most pedig a végleges szavazás. Elektronikus szavazás természetesen. Megnyitom a szavazást.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 Das bedeutet, dass es keine Stellungnahme unseres Ez azt jelenti, hogy nincsen véleménye a szakbizottságunknak a TTIP-ekhez. So, ich glaube, wir können dann akkor folytathatjuk a napi rendi pontok taglalását. Lightfield urat is kérném arra, hogy üljön a helyére. Jörg, ülj le. Draußen diskutieren, aber hier kint is lehet folytatni a megbeszéléseket, de itt bent most a napirendi pontokat taglaljuk. Inyesz, Ertugur. a kint is folytathatja Ertugur a vitát, de nekünk itt a munkát kell folytatnunk a következő napirendi ponttal. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap, a költségvetés módosítása, Ines Ayala Sender és Dominik Riki a jelentéstevők. Először a két jelentéstevőnek adom meg a szót, először Ines Ayala Sendernek parancsoljon. Gut. Wenn er damit einverstanden ist, dann gebe ich Monsieur Riquet das Wort. Ha egyetértesz, akkor Riké úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Inyezzel együtt készítettük el tíz nap ezelőtt a jelentő, jelentést. Köszönjük szépen az együttműködést a kollégáknak. 200 módosítót kaptunk, és köszönjük szépen ezt a kitűnő együttműködést. Ma délután találkozunk az jelentéstevőkkel, mint ahogy ez már elhangzott. Együttműködést folytattunk a többi bizottsággal az ITRE szakbizottsággal, aki társszakbizottságunk, az 5.2-es cikkkel kapcsolatban és a 18-19-es cikkeikkel kapcsolatban egyeztettünk. Ajala Sanders asszony megpróbálta az ITRE elkezelését a miénkhez igazítani, illetve kettőnk elkezelését közelíteni. A jelentés nagyon bonyolult, illetve számos szakbizottság érintett, tehát ez nem volt könnyű. Négy alapbizottság volt érintett, kettő illetékes bizottság és két bizottság volt hivatott véleményt készíteni. Hogyha összegezni szeretnénk, akkor az anyag ellenére egyetértés van a parlamentben. Ugyanezeket az aggályokat fogalmazták meg a szakbizottságok, és a javaslatok is ugyanabban az irányba mutatnak. Elnök, elnézést. A német tolmácsolás hirtelen az angol csatornán ment ki. Nincs német tolmácsolás? Számos olyan téma van, amelyekkel kapcsolatban vita bontakozott ki viszont általános mértékben közelítenek a vélemények egymáshoz, illetve a parlament és a két másik intézmény eh, véleménye is közelít. És vannak olyan témák is, amelyekben abszolút nem értünk egyet a tanács és a bizottság véleményével, tehát itt úgy tűnik, hogy nincsen kompromisszum. Négy ilyen téma van. Az első a kormányzás kérdése. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért eh, azzal, hogy eh, létezett egy tagországi csoportosulás, illetve a nemzeti pénzügyi hatóságok is egyeztettek arról, hogy eh, a beruházások hogyan történjenek, de ez az eredeti javaslatban is benne volt. Második javaslat. Ami az earmarkingot illeti, a kritériumok kiválasztását, hogy mely projektek kerüljenek eh, kiválasztás, amelyek nem. Itt is vannak olyan javaslatok, amelyek lehetővé teszik az általános keret kialakítását, és vannak olyan javaslatok, amelyek nagyon messze mennek, eh, és vannak nagyon tematikus jellegű, abszolút pontos, precíz javaslatot. A kollégáknak szeretném mondani, hogy ennek a javaslatnak talán nem ez a szelleme, hiszen ez egy növekedési eszköz, és jeleztük általános aggájainkat ezzel kapcsolatban, de nem igazán valószínű az, hogy hát nem lesz feltétlenül célvezető az, hogyha a költségvetés bizonyos konkrét pontjaira utalunk, a magántőke vonzására vonatkozó eszközök a növekedés kapcsán, tehát meg kell próbálnunk úgymond eh, irányadóaknak lennünk, viszont általában véve legyünk rugalmasak, ne túl konkrétak. De, euh, du dispositif, sauf que euh, deux remarques, le contrôle ami az ellenőrzési feladatot illeti, ex post ellenőrzésről van szó, illetve a kollégák érdekes javaslatokat fogalmazták meg. Hangsúlyoznám azt a tényt, minden esetre a garancia mechanizmusa a bank központjában, az EIB központjában van, és mindegy, hogy a bizottság mit gondol, a bank bordja hoz végső döntést, igazgató tanácsa a bank statútumának megfelelően, amelyet a szerződések definiáltak. Tehát ne ringassuk magunkat illúzióban, hogyha van egy irányító bizottság, egy beruházási bizottság, a ellenőrző bizottság, ami ezeket e, ellenőrzi, a folyamat végén a, a bankigazgató tanácsa fog igent vagy nemet mondani. Tehát e, a projektek előkiválasztásánál ezekről szót kell ejteni, illetve a témát mélegelni kell, de tudni kell azt, hogy a szerződéseknek megfelelően a bankigazgató tanácsa definiálja ezt végső soron. Tehát még mindig fennmarad egy probléma, ez pedig az egyik legérzékenyebb pont, a garancia alap honnét származik, tehát bizonyos összeget fel kell szabadítani, azért, hogy megszületesen ez a garancia alap, illetve, hogy bizalmat sugározhassunk, sugalhassunk. Honnét jön a pénz? Ez itt a nagy kérdés. A bizottság azt javasolta, hogy a a 2020-as stratégiából, a Connecting Europe Facility-ből fogja ezeket elvenni, a parlament ezt nem fogadja el, és ebben a véleményben a frakciók nagyjából osztáznak, illetve a szakbizottságok is egyetértenek, hogy nem lehet ezekből elvenni a pénzt. Ami a mi szakbizottságunkat illeti, ez összes javaslat, amelyeket a jelentős többen megfogalmazott, illetve a módosítók is ugyanezt igazolják, a 18 es 19-es fejezeteket törölni szeretnénk, amely az alapműködésre vonatkozik. Számos érdekes javaslat van itt, kötelező egy olyan mechanizmusra javaslatot tenni, amely a garancia alapra utal. Szokványos költségvetési eljárásról van szó, és fontos, hogy a közlekedési hatóság, illetve szerv ezeket figyelembe vegye, tehát egymással az enyhentős tagokkal ellen egyeztetnünk kell a költségvetési kérdésekről, felhívna a figyelmet arra, hogy vannak jogi lehetetlenségek is úgy, mond, amelyek nem összevethetőek, nem összeegyeztetőek a szerződésekkel és a pénzügyi szabályzattal, a garancia alap az AA fejezetben van, de ezt nem ö, hozhatjuk létre, amíg nem tekintettük át a pénzügyi keretet és felhívom a figyelmet arra is, hogyha elfogjuk ezeket, elfogadjuk ezeket a módosítókat, akkor pont az ellen megyünk, amit szeretnénk, azaz egy olyan rendelkezést, amely az alapokat felváltja. De a pénzügyi szabályozást meg lehet nyitni más fejezetek kapcsán, de erről már még technikai vitát kell folytatnunk. Elnök úr! az ITRE szakbizottság kapcsán, illetve más szakbizottságokat illetően meghallgattuk az ő véleményüket is, és engem különösen aggaszt az ITRE merev elképzelése, hogyha nem mutat rugalmasságot a szakbizottság, illetve a szakbizottságok, olyan téma kapcsán, amely nagyon erőteljes téma, illetve a nézetek és igen erőteljesek a parlamentben, akkor ez lesz a következménye, hogy sem az egyiket nem fogjuk választani, sem a másik megoldást. Be kell vallanom, hogy bizonyos rendelkezések, ez a parlamentes partnerek nagyon raga, ragaszkodnak, ezek működnek, hatékonyak. Úgy tűnik a jelenlegi helyzet nem elég rugalmas. Utolsó megjegyzésem. Van egy másik megfontolás, egy költségvetési megfontolás, egy második jelentés. Itt a javaslat, amelyet a jelentéstől fogalmazott meg, összhangban áll az alapjelentés elképzeléseivel, tehát egy szokványos költségvetést hozunk létre, és ez egy több éves költségvetés lesz, ahogy a bizottság ezt javasolta. Ez pedig összhangban a Connecting Euro Facility-vel, illetve a Horizont 2020-as stratégiával, amit most a parlament mint megoldást elutasít. Köszönöm szépen, most Ines Ayala Sanders, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, akik módosító javaslatokat nyújtottak be. olyan többség van, amelyet, amely az egyik jelentéstevőkkel együtt elfogadott álláspontot támogatja. Vannak azonban, vannak emellett új gondolatok, amelyek mindenképpen gazdagítják a szöveget. Ami a finanszírozást illeti, azt gondolom, a kollégához hasonlóan, előttem szóló kollégánkhoz hasonlóan, hogy a fáradozásokat méltatni kell, és tisztázni kell a garancia finanszírozását. De, és erre mindenképpen ki kell térnünk, vannak módosító javaslatok, Rike úr, Riké úr és mások is megnevezték ezt, és az ECR részéről is. Tehát vannak olyan módosító javaslatok, amelyek ugyanazokat a figyelmeztetéseket tartalmazzák, mint amelyeket én már kezdettől fogva megfogalmaztam. A bizottsági és a tanácsi javaslattól eltérünk konstruktív, intelligens és kreatív módon, de hogyha alternatívákat javasolunk, akkor ezt világosan, egyértelműen kell kommunikálni, hogy nehogy megszólaljanak a vészharangok, és hogy ne adjunk a kezükbe érveket, amelyek a mi eh, mm, véleményünkkel szembe mennének. Az európai költségvetésben tehát eszközöket kell találni, amelyek eh, olyan módon, ami azért mégsem túl kreatív, a garancia legyen ezekre a pénzeszközökre. A strukturális politikában, az agrárpolitikában lehet pénzt keresni, aztán a következő évben talán több helyen nyithatunk a pénzügyi kereten belül. Az instabilitást el kell kerülni. Azt hiszem, hogy minden rugalmassági és tartalék eszközt ki kell használni. Az innovatív finanszírozási módok itt költségvetési módon, költségvetési szempontból a tanács és a parlament még elgondolkodhat a dolgokon, hogy ezt a lehívásra kész biztos garanciát adjuk, megadjuk. Hogyha most más fejezeteket is, is megnyitunk, akkor felmerülhet a veszély annak, hogy az egész bizonytalanná válik, nem biztos a finanszírozás, és teljesen más lesz a dinamikája az egész dolognak. A tanácsot arra kötelezhetnénk, hogy az Európai Unió több éves költségvetését arra kell használni, amelyet, amely, amire döntés született európai projektekre. A konvergenciát tartom fontosnak, erre koncentrálni kell, hogy azokat a finanszírozási javaslatokat, amelyeket mi nyújtottunk be, hogy ezek, ezeknek megfelelő eh, finanszírozás, finanszírozás álljon rendelkezésre. Nem hiszem, hogy újra meg kellene nyitni a vitát a több éves pénzügyi keretről. Nagyon nehéz a több éves pénzügyi keretet le eh, zárni az erről szóló tárgyalásokat, hogyha most ezt újra megnyitjuk, tehát nem három év múlva a felülvizsgálattal, hanem jövőre, akkor ez megint csak instabilitáshoz vezetne. De nyilván találhatunk kompromisszumot. Aztán még vannak itt egyéb projektek, amelyek fölmerülhetnek. Nagyon hálás vagyok, hogy a módosító javaslatok főleg a két rendeletre vonatkoznak. A Connecting Europe Facility-re. Például itt már van egy európai keret, vannak azonban véleménykülönbségek, mert vannak új tagok, és mert régi tagoknál sem sikerült még a javaslatokat végrehajtani. Hát erről lehet beszélni. Vannak infrastruktúra projektek, határon átnyúló projektek. Azt hiszem, hogy a CEF rendeletben már megpróbáltuk ezeket elhelyezni. Aztán vannak itt különböző arányok, összegek, forrás elkülönítés. Én ezt megértem, hogy ezt szeretnék, de ez a CEF-ben egy nagy lyukat hozna létre, de hát erről még beszélhetünk. Ami a mobilitást illeti, városi mobilitást, az Európai Bizottság nem is tudja, hogy itt mit lehetne eh, csinálni, holott eh, egyre több érdekelt fél jelenik meg ezzel kapcsolatban. Ez fenntartható kell, hogy legyen eh, városi mobilitás. Aztán vannak még más javaslatok, KKV-k, energia, ITRE, ezeket is zászlónkra tűzhetjük. Aztán a kormányzás, ezzel kapcsolatban már mindent elmondott a kollégám. Az ágazati témákkal egyetértünk, bár hogy a beruházási bizottságban elvileg független szakértők vannak, azok azonban, akik a projekteket, pályázatokat előkészítik, ezek a beruházási bank emberei, a, emellett még az ellenőrzés, költségvetési ellenőrzés is felmerül, itt is ezen is dolgozunk, véleményt készítünk, próbáljuk, próbálunk rájönni arra, hogy hogyan lehet valamit nem ex post ellenőrizni. Együttműködünk a Európai Beruházási Bankkal, a bizottsággal. Kérdés, hogy ez hogyan lehet követni. és hogyan lehet az európai előirányzatokat itt bevenni. működtünk a számvevőszékkel, hogy a költségvetés, éves költségvetésben a mentesítést figyelembe vegyük. A számvevőszék már készített egy véleményt az EFSZ-vel kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy a legtöbb ajánlás abszolút elfogadható. Az intelligens javaslatokat mindenképpen el tudjuk javasolni, el tudjuk fogadni, köszönjük szépen, és várom a további vitát. Köszönöm szépen, Márkusz Pipi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Nagyon kiegyensúlyozott, részben nagyon kreatív ez a vélemény. Az ITRE véleményének ez megfelel, nagy részt. Fontos, hogy a szakbizottságok együtt lépjenek fel, és egy egyértelmű jelzést küldjenek az ECON és a Költségvetési Bizottság felé. Először is eh, szeretném még egyszer a, a helyzet drámaiságát elmondani. A Connecting Europe Facility-ben 26 milliárd euró van, ebből 11 milliárd a kohéziós országoknak van fél, félretéve. Ayala Sender azt mondom, hogy ebbe Spanyolország már nem tartozik bele. Tehát 26 mínusz 11, ez kb. 15. Most a kerekítek, 15 milliárd, ebből kijön 2,7 milliárd, levonódik 2,7 milliárd az EFSZ-re, marad 12, kettő. Ebből még lejön a 8 milliárd az első pályázati körre. 33 milliárd nyi pályázatra pályáztak eh, egész Európából. Tehát a 8 milliárd is lejön, 4,2 milliárd marad. A 4,2 milliárdból 2 milliárd el van különítve a beruházási bank projektjeire, kicsit bonyolult ezt elmagyarázni, ez nem számít a CEF-be. Úgyhogy marad még két milliárd, és ebből a két milliárdból le van kötve három milliárd a Cezára és az ERTMS-re. Tehát mínusz 800 milliónál tartunk, nincs több pénzünk a második pályázati körre, sőt, még beszéltünk harmadik pályázati körről is. Tehát a CEF-nek vége, ez meghalt, finito. A bizottságban senki, amit az Európai Bizottságban senki nem mondhatja nekem, hogy ez nem így van. Ezzel csak kozmetikáznak a számokkal. Ezért drámai a helyzet. Ezt szeretném a közlekedési bizottságban világosítani. Persze mi is támogatjuk a Juncker projektet. Ez nagyon sok közlekedési projektben multiplikátor hatással rendelkezhet KKV-k esetében, de nekünk nagyon fontos témákban belvízi hajózás vagy vasút nem igazán fogunk privát beruházókat találni akik ezt támogatják, főleg nem a határon túlnyúló projekteknél, mert mindig országon belül ruháznak be, de határokhoz közel nem igazán. Ezért én támogatom azt, amit a kollégák említettek. Azt szeretném, hogy ha ezt a drámai helyzetet még jobban aláhúznánk, és sajnos ezzel nem ért egyet a két jelentéstevő, szerintem a strukturális alapok, a mezőgazdasági alap fel nem használt pénzeit is föl kellene használni. Egy éve nem működnek ezek a programok strukturális, illetve mezőgazdasági. Egy éve áll a pénz. Olyan szegények vagyunk, mint a templomegere. Miért nem tudunk elég bátorságot felmutatni ahhoz, hogy ezeket a pénzeket ne az általános költségvetésbe vigyük vissza, hanem azokra a projektekre ö, ö, csatornázzuk, mint a CEF és a Horizont, amelyek nagyon-nagyon nagy problémákkal küzdenek. Vannak egyéb megfontolások is. Most én nem fogom megismételni azt, amit a kollégák, a jelentéstők elmondtak, támogatom az alternatív finanszírozást, de még egy ötletem, megjegyzésem lenne. Az FC-ben várható többletet, ezt célzottan a CEF vasúti infrastruktúra projektjeire vigyük tegyük be. Az EFSZ-vel jó egyetértek, lesznek többletpénzek, ezeket a Connecting Europe Facility-be kellene visszajuttatni célzottan a sín vasúti közlekedésre. Mert ezek azok a terület, ez az a terület, amelyet nagyon elhanyagolnak. Ami a kormányzást, a parlament befolyását illeti a pályázatokra, a jelentéstevőket követem, egyetértek, nem kell ezt túlzásba vinni, mert ezekben a programokban, projektekben a szakértőknek kell döntést hozniuk. Nekünk itt politikailag nem szabad ebbe bele kontárkodni. Ahogy az Európai Bizottság tehát javasolta, az rendben van szerintem, mindemellett természetesen Említenünk kell azt is, hogy a projekteknek a transnacionális hálózatokhoz és a CEF kritériumokhoz kell orientálódniuk. De szerintem a szakbizottságoknak nem szabad itt konkrétan beavatkozni a pályázatok kiválasztásában. Köszönöm szépen Riké úrnak és Ayala Szender asszonynak ezt a kiváló kiinduló anyagot, és nyilván közösen dolgozunk még ezen. Köszönöm szépen. Robert Zile. Yeah, yeah, thank you, Michael. Um, Köszönöm szépen, Michael. Uh, Ez egy nagyon emlékezetes pillanat lesz, mert kompromisszumot kell találnunk nagyon gyorsan. Mindent meg kell tennünk. Itt a szakbizottságban nyilván politikai érdekek megütköznek. Szeretnék rávilágítani néhány kérdésben az álláspontomban. Hogy kezdjem azzal, hogy a Juncker alapot, a stratégiai beruházási alapot időszakos alapnak szeretnék látni, nem állandónak. A következő periódusokra már nem szeretnénk folytatni. Ez azt előfeltételezné, ugyanis, hogy az Európai Unió ilyen sokáig egyfajtában bajban lesz. A második kérdés. A Connecting Europe facilitás, hogy megtartsuk a céljainkat a közlekedés területén. Ne hagyjuk, hogy Junckernek az alapja eltorzítsa ezt. Számunkra ezek a célok nagyon fontosak. Ha Juncker beruházási alapja más területekre fordítódik, nem tehetünk semmit. De ha a közlekedésre fordítódik, az azt jelenti, hogy lenullázza a mi hosszú távú terveinket. Ez nagyon veszélyes, mert a Connecting Europe Facility az legalább határon átnyúló infrastruktúrákat támogatott, amit több ország hozott létre a vasút területén de most itt mi elveszíthetjük a közlekedés céljait, és akkor mindenki nagyon kiábrándult lesz. Természetesen ez a leg eh, is több szenárium, amit el tudok képzelni. Aztán az irányítást illetően. Én nem politikai vezetést akarok, Piper úr is mondta, persze, a parlamenterek nem akarják kiválasztani a projekteket, de szerintem a MOVE főigazgatóságot be kell vonni, hiszen a magánszektor pénzeit fordítanak infrastruktúra fejlesztésre. Ha nem vonjuk be a főigazgatóságot, akkor elveszíthetjük a szektorális irányultságot, pedig hát évek óta ezt építgetjük. Ez nagyon fontos, és van néhány módosítom, amiket illetően az árnyék előadói ülésen szeretnék támogatást kapni. Csak banki szakértőket bevonni a kiválasztásba szerintem az nem elegendő, ez egy furcsa helyzetet eh, eredményez a finanszírozást illetően. Piper úr azt mondta, hogy nincs már több pénzünk a Connecting Europe Facility második fordulójára. De még hogyha 2,6 milliárdot vissza is forgatjuk, akkor se lenne elég pénzünk. Úgyhogy igazából ez nem változtatna a pénzügyi helyzeten. Ami viszont aggat, Nagyon sok módosító érkezett csak politikai szempontok alapján, például olyanok, amik azt mondják, hogy a teljesítmény tartalékból is fordulhassunk át pénzeket, ez strukturális alapi pénzek. Néha persze marad pénz a tartalékban, de a kohéziós országokat nagyon ösztönözte arra a rendszer, hogy fel használják ezeket a pénzeket. Hogyha az alapot felszámoljuk, szerintem az egy nagyon rossz politikai üzenet, ami még inkább aggaszt. Néhány módosító azt mondja, hogy ez egy bét désmáljuk meg, ami kohéziós alapú pénz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy rossz üzenetet küldenénk ezzel. A kohéziós politika számára Európában. Ha hozzányunk a kohéziós alapok pénzeihez, a diversitás a kohéziós országokban a közlekedést, illetve sokkal alacsonyabb szintű, mint a nem kohéziós országokban. Úgyhogy Ha követjük ezeket a módosítókat, amiket említettem, akkor úgy tetszik, úgy értelmezik az emberek, nekem úgy tűnik, hogy a Juncker alapot egyfajta kohéziós alapnak tekintik, amelyekből, amiből a nem kohéziós országok létes, ö, részesülnének. Most nem fogok konkrét országokat említeni, de azért tudjuk, hogy vannak olyanok, akik ezt akarják, és hát az irányító bizottságban részt fognak venni. De ugyanakkor a kohéziós országok nem képviseltethetik majd magukat ennyire a kiválasztás során. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és remélem, hogy jó kompromisszumokat találunk az árnyék előadóknak az ülésen. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Marian külön nincs itt, úgyhogy Karima Delé. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Ayala Sanders asszonynak, illetve Dominik Rike úrnak a munkájukért. Úgy érezzük, hogy a módosítók kapcsán támogatni tudjuk ezeket, felhívnám a figyelmet néhány pontra. Egyetértünk azzal, hogy a 19-es cikket törölni kell, és az ötös cikk közvetlenül érint bennünket, a közlekedési szakbizottságot. Szendesz asszony felhívta figyelmet arra, hogy most az éghajlati csúcs előtt vagyunk, és az energetikai, ekológiai kérdéseknek válaszolniuk kell a Juncker terv orientációjára. Az nem elfogadható, hogy egy terv nem vonatkozhat az összes eszközre, illetve az összes repülőtérre, tehát új orientáltságot kell kialakítani a környezeti átalakítás érdekében. Önnek igaza van, mi zöldek úgy viselkedtünk, és közvetettük a parlament hangját, mint ahogy ez kötelességünk volt. Az Európai Parlament költségvetési hatóság. Éppen ezért fontos, hogy hallják a hangunkat a kiválasztási kritériumok kapcsán, ami a projektek kiválasztását illeti. Nagyon fontos, hogy világosak legyenek a kritériumok, és világos kritériumokra van szükség az RTLT e kapcsán és a közlekedési ágazatban. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk, végezetül pedig nagyon fontos a nemzeteken átnyúló vasúti hálózatok kérdése, amelyekre a jövőbeni módosítók nem tértek ki Fontos, hogy ezt nem előzzük ebben a projektben. Köszönöm szépen, elnök úr! Vielen Dank. Dann wäre jetzt Christine London. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mind a két jelentéstevő munkáját. Az elmúlt szakbizottsági ülésen elmondtuk azt, hogy a jelentés kitűnő jelentés, megfelelő orientációs alap a közlekedés érdekében. Az a választás, hogy a SZEF-et e, és a 2020-as stratégiát kivegyük ebből, annak érdekében, hogy a költségvetési e, büdzsé működhessen. Ez egy pragmatikus döntés, és ezzel e, pozitív jelzést küldünk a közlekedési ágazatnak. Ebben az összefüggésben nyújtottam be módosítókat, amelyek a jelentésével tudtak kiegészíteni, megerősíteni, például a pályázati keret megerősítése, illetve Európában a beruházások fellendítése. Ami az addicionalitás elvének garantálását illeti, ez azt jelenti, hogy a projektek finanszírozása ne kizárólag EIB-s projekteket jelenthessen, hanem EFSZ-s projekteket is. Ezzel a parlamentnek tényleges joga lesz az alapkormányzását illetően, ami pedig a, a városi mobilitás fenntarthatóságát illeti, itt nagyon fontos az infrastruktúrákba beruházni, ez munkahelyeket teremt, és a széndiokszid kibocsátást csökkenteni. A Juncker terv a gazdasági és pénzügyi válság elleni küzdelem eszköze, tehát az európai szolidaritás eszköze is. A Juncker terv a gazdasági válság idején került kialakításra, éppen ezért megvalósításában fontos, hogy azokra az országokra összpontosítson, amelyeket a válság leginkább sújtott, illetve ahol a leginkább szükség van a beruházásokra. Köszönöm. Mivel nincs már senki a hozzászólók listáján, arra kérem a bizottságot, hogy szóljanak hozzá. Nagyon érdekes kérdéseket kaptak. Köszönöm szépen! Tisztelt tagok! A bizottság köszönetet szeretne mondani a két jelentéstevőnek. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy megértsék azt a javaslatot, amit a Juncker bizottság tett, a SZEF és a Horizont 2020 nagyon módosultak a Juncker javaslatnak megfelelően, de önök rámutattak a három fő kérdésre. Kezdjük az irányítással. Riké úr, a nemzeti bankok részei ennek a folyamatnak, és már láttunk pozitív reakciókat a tagállamok részéről. Mi, mint bizottság, ezt nagy örömmel látjuk. Egyetértünk azokkal a véleményekkel, hogy azt, hogy hogyan finanszírozzuk a projekteket, a szakértők döntsék el. Neki kell meggyőzniük a befektetőket, mind az állami, mind a magánbefektetőket, arról, hogy ezek a projektek életképesek. Önök rámutattak arra, hogy a parlament kell, hogy az ellenőrzési szerepet játsza, és szerintem úgy látjuk, hogy a költségvetési ellenőrzés jogát vissza lehet jutatni önökhöz a módosítók segítségével ami az alapok szétosztását illeti. Eltérnek a vélemények. Én a raportőrökkel értek inkább egyet. Nyitottnak kell lennünk és rugalmasnak. A közlekedési projektek esetében a SZEF keretébe esőket kell támogatni, és ez azt jelenti, hogy kieshetnek olyanok, amelyek egyébként fontosak lennének Európa számára, de mi azt szeretnénk, hogyha nagy rugalmasságot biztosítanánk végül a finanszírozást illetően. Ayala Sender asszony azt mondta, hogy megfelelő mechanizmust kell találnunk, és a bizottság részéért a stabilitást kívánjuk biztosítani, méghozzá azért, mert ezt nem tesszük meg, akkor nagyon nehéz lesz biztosítani, hogy a beruházók támogassák az alapokat. értek önökkel, hogy a több éves pénzügyi keretről újra vitát folytatni, ez igen kockázatos lenne, be. Riké úr, ön rákérdezett, hogy mi lesz a helyzet a pénzügyi keretekkel. Van egy természetes kapcsolódás az 1A sorban. A CEF és a Horizont 2020 többek kevésbé 70%-át adja ennek a résznek. Tehát itt aztán nincs nagy manőverezési tér, és itt nagy változásokra lenne szükség ahhoz, hogy más programok, például az Erasmus is támogathatóak legyenek. Értem az aggodalmukat, de nem tudunk más megoldást kínálni a bizottság részéről. Végül Zile úr. A főigazgatóság bevonását kérte. Hát a főigazgatóság már részt vesz abban, hogy a projekteket hogyan válasszuk ki. Tehát már belefolyunk ebbe a munkába, de a DJ Move amúgy is a DJ Move tartja egyébként a kapcsolatot a bankokkal a közlekedési projektek finanszírozásában, és reméljük, hogy ez folytatódik is a projektek kiválasztásánál, hiszen számunkra a bankok nyújtják a technikai segítséget. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Dann haben noch mal die beiden Berichterstatter das Wort. Wer möchte jetzt anfangen? Nein, mache ich nicht. Wer möchte? Anfangen? Úgyhogy a két raportőrnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit, illetve részétet a vitában. Úgy nem hallottam semmi olyasmit, ami nagyon zavaró lenne, vagy meglepő. Márkusz, egy szót szólnék. Egyetértek teljes mértékben a Connecting Europe feszítővel kapcsolatos véleményeddel, hiszen aggasztóak az erre vonatkozó javaslatok, tehát ez egy fontos megfontolás. Te messzebb mennél, mint az AA fejezet, tehát fontos találnunk egy olyan módszert, amelynek segítségével mégiscsak meg tudjuk tartani a költségvetési fegyelmet. Robert, úgy érzem, hogy a többi fejezet megnyitását illetően óvatosaknak kell lennünk, például a nem kohéziós országok esetében. Azt gondolom, hogy ez összeegyeztethető Márkusz véleményével, Hát itt megpróbálunk egyeztetni, illetve voltak más olyan témánk is, amelyekhez csatlakozni tudunk. Krisztin is elmondta azt, hogy fontos rendezetnek lenni, odafigyelni, olyan témákra odafigyelni, amelyek különös témák voltak. Egy mondatot jegyeztem fel az ön felszólalásából, amely Thatcher asszonynak is gondolata volt, hogy nincsen alternatíva. is no alternative. Ez a bizottságnak is véleménye. Hát, én nem értem azt, hogy miért ne lenne alternatív a költségvetési vitában. A bizottság összes érvét a, a szabítása az alapba vetett bizalma kapcsolatban átvehetjük, illetve a döntésekkel kapcsolatban, amelyek ezt segítik, viszont arra nincsen érvük, hogy miért ne lenne alternatíva. És az utolsó megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban, tehát uh, itt még rossz ízlés kérdése is felmerülhet. Ez is az bizonyítja, hogy igenis önök nehézségben vannak a saját bizottságukban. Nem tudom, hogy hol van ez a blokkolás, és nem értem azt, hogy miért ne lenne a garancia alapra vonatkozó javaslatokhoz képes alternatíva. És a bizottság alelnökének is mondom, hogy a parlament nem fogja elfogadni ezt a javaslatot, az általános nézet, már többször elmondhat, nem fogjuk elfogadni azt a véleményt, mi szerint ne lenne alternatíva. Tehát nem hajlandóak rugalmasságról vitál nyitni, úgy ennek súlyos következményei lesznek. Hát igenis vannak olyan költségvetési eszközök, amelyel a bizalmat is erősíthessük, illetve az alap stabilitását. Egyetértünk a parlamentben azzal, hogy nagyon fontos vitát nyitnunk erről, és a bizottság hozzáállása igen aggaszt. Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm szépen. Ines Ajala Szender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönöm a kollégák eh, véleményét. Piper úr, a parlamentben az a kihívás, ami a bizottság könnyű, nagyon könnyű megoldás módját illeti, és a tanács ezt amúgy gyorsan el is fogadta. Hát itt egy kihívásunk van a parlamentben, és eh, sokkal bonyolultabb ez a kérdés, és ezt gondolom, hogy intelligensebb is. Itt pedig a kommunikációról van szó. Minél bonyolultabb, homályosabb a kommunikáció, ami, amilyen választ a parlament a garanciára, a megoldás a parlament a garanciára kidolgozott, hát ebben áll a nehézség, és ön elmondta azt, hogy a parlament egysége, a plenárison az egység nagyon fontos. Ha most uh, ezt elkezdjük, és én ezt értem, tehát kohéziós ország volt például Spanyolország is nem elég időkig, de értem, hogy miről van szó. Mert hát a pénzt a transzeurópai hálózatok is fordítják, igen, a kohéziós alapokat is arra fordítják, hogy a hálózatokat létrehozzák. Nem a CEF alá tartoznak, viszont CEF értelmében alkalmazzák ezeket. Tehát ezzel egy problémát ugye megoldanánk, de egy másik egyből létre is jönne. Tehát nagyon fontos világosan kommunikálnunk. Tudnunk kell azt, hogy honnan származik a pénz, azért, hogy a garancia valóban garancia legyen, stabil legyen, visszavonhatatlan, de nem szabad ellenségeket sem szavaznunk. Péper úr, mindenkivel egyeztetnünk kell, hogy a kohéziós alapok országainak kollégája azt a benyomást kapják, illetve az a benyomásuk, hogy eszközöket velnek, vesznek el tőlük, akkor nem fognak bennünket támogatni. Éppen ezért eh, ezt meg kell tudnunk tenni, és képesek is vagyunk rá. A garancia rugalmasság, stb. a backloading – azt gondolom, hogy ez lehetséges. És aztán a 10% még megvan a CEP-ben a finanszírozási eszközökre, tehát nézzük csak meg, hogy mindent tehetünk ezzel. Tehát itt is van még egy utolsó lehetőségünk, úgymond. Erre azt mondom azonban nem lesz szükség. Piper úr, egységeseknek kell maradnunk a plenárison és hogy a kohéziós kollégák, vagy a francia és spanyol kollégák a mezőgazdaság miatt úgy érzik, hogy túl nagy a nyomás, akkor meg fog szakadni ez az egyensúly. Szövetségesekre van szükségünk, közösen kell fellépnünk, és éppen ezért javaslatukat ellenőrizni fogjuk, illetve megnézzük majd azt, hogy mennyire tudunk messze menő garanciát nyújtani, anélkül, hogy elriasszuk a, elriasztanánk a kollégákat. Amúgy a tanács fogja magához ragadni a kérdést és keresztülvinni nézeteit. A költségvetés összegével nem értünk egyet, több költségvetést szerettünk volna. Hát ennek ez az oka, hogyha most megnyitjuk mindezt, és új ellenségeket szerez, szerzünk, akkor ez nem fog stabilitást eredményezni. hát eh, ezt vizsgáljuk meg. És természetesen óvatosaknak kell lennünk. Fontos, hogy mindenki eh, találhasson projektet konkrétabbaknak kell lennünk, városi mobilitás kérdésében például, stb. De az új projektek megnyitása, kialakítása, erre nemet mondanék, ehhez vannak a nemzeti tervek, és már van belőlük elég. Deli asszony felvetésére is reagálok. Ön nem vett részt a vitán, a határokon átnyúló kapcsolatok hiányoznak, elmondta ön. Én írtam ezt bele a jelentésbe, A bizottság is tisztában van mindezzel. Tehát ha még ezt mindezt beveszünk, akkor nem mondhatunk nemet. Végezetül pedig Krisztinnek mondom, téma nagyon fontos a Juncker terv, a CEF mellett készüljön el, tehát ha az a benyomás alakul ki, hogy az egyiket vagy a másikat kell választani, akkor a CEF-nek annyi, úgymond, és a Juncker tervnek is. És így sem értem az egésznek. De ez nagyon fontos. Ami a bizottságot illeti, minden egyes alkalommal, amikor a bizottság fenyeget bennünket, bennünket nem lehet megfenyegetni, akkor pont az ellenkezőjét érik el. Hát ezzel a hozzáállással nem segítenek bennünket, itt egy fenyegetésről van szó, ezt pedig nem tudjuk semmiképpen elfogadni. Az erasmus megvédtük a bizottságban, elnézést, hogy ezt el kell, hogy mondjam és a tanács volt, ez, a bizottság volt ez, aki elfogadta a megállapodást a tanácssal, tehát fontos, hogy ők segítsenek bennünket a megoldások érdekében. Nem lesznek megszorítások, és támogatjuk azt, hogy a bankok is szerepeljenek ebben, Tehát ezzel nem értünk egyet. Hát gyors, legegyszerűbb megoldásra van szükség, és ha nem engedik meg, hogy egy bonyolultabb megoldást találjunk, akkor ez nem elfogadható. Igenis van megoldás, tehát a mi megoldásunk komplexebb, mint a bizottság megoldása. Tehát fontos ezt keresztül vinni, a mi megoldásunk stabil és életképes is. Danke sehr. Damit wir jetzt äh, diese Diskussion Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitapontot lezárjuk. A Trans szakbizottságban április 14-én lesz a szavazás, és a plenárison pedig június második felében szavazunk ebben az évben. Rendben. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontra. Itt a foglalkoztatási feltételekről van szó a Ligi közlekedésben, és a Genti Egyetem eh, előadását fogjuk meghallgatni. Egy kicsit még várnunk kell, mivel az egyetem képviselője még nem érkezett meg. Rövid szünetet tartunk. Köszönöm szépen.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

I think we can start. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy kezdhetjük az ülést. A légi közlekedésben alkalmazott foglalkoztatási módszerekről fogunk beszélni. Az atipikus foglalkoztatási módszerek a régi, régi közlekedésben. Év Jorenz van itt közöttünk, a, szoci, a társadalombiztosítási jog és európai társadalombiztosítási jog professzora az Genti Univers, Egyetemről, az IRIS, tehát a Nemzetközi TB Csalás Kutató Intézet igazgatója. Jorenz úr, meg is adom a szót, tessék. Örülünk, hogy itt van. Tessék. Sok szeretettel köszöntjük jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is eh, szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kaptam, hogy bemutassam azt a jelentést, amelyet eh, tavaly készítettünk a a, eh, megfigyelhető atipikus foglalkoztatási módszerekről. Az Európai Bizottság kérte ezt az Európai Szociális Párbeszéd Bizottsága, akiknek a tagjai itt vannak. A célja ennek a jelentésnek a következő. Ez egy kísérleti tanulmány, amely megvizsgálja a polgári légiközlekedésben az atipikus foglalkoztatási modelleket. Természetesen be kell tartanunk az időtervet, de hadd mondjam el, hogy a kutatás különböző módszerekből állt. Egyrészt esettanulmányokat vizsgáltunk meg az Európai Unió különböző tagállamaiból, tehát, hogy úgy mondjam, az íróasztalnál dolgoztunk. A másik aspektusa pedig egy összehasonlító tanulmány volt, 11 országból hasonlítottuk össze az atipikus foglalkoztatás különböző aspektusait, és ehhez kapcsolódott még egy nagy adatelemzés, amelyet folytattunk. Ez az adatelemzés az pilótákra vonatkozott, és azt láttuk, hogy ez a több mint 6 ezerre válaszoltak pilóták erre a megkérdezésre, és ezeket az ezzel kapcsolatos adatokat tehát felvettük, és ennek az adatoknak az eredményeit szétküldtük. Láthatják itt a következő dián, lehet, hogy egy kicsit kicsik már itt a számok, de meg ki fogom adni e, nyomtatásban ezt az anyagot, úgyhogy majd le tudják olvasni a számokat róla. Amit szeretnék elmondani, az az, hogy nagyon sok e, nemzetiséget képviseltek ezek a pilóták. Voltak olyanok, akik a fapadosoknál dolgoztak, voltak olyanok, amelyek nagy nemzeti légitársaságoknál. Ami érdekes az egészben az, hogy megvizsgáltuk, hogy milyen típusú ö, ö, ö, cégeknek dolgoznak ezek a piloták. Itt vannak a nagy hálózatok, vannak a, a, a fapadosok, a regionális ö, légitársaságok, charter légitársaságok, kargó, az üzleti ö, és egyéb légiközlekedési ágazatok. Hogyha megnézzük, hogy hány pilóta válaszolt, látják, hogy a leg legtöbben a Ryanair-től válaszoltak, aztán az Air France és még nagyon sok cég pilótáit kérdeztük meg, illetve pilótái válaszoltak, tehát elég nagy a diversifikáció, a KLM, stb. Na nézzük meg, hogy melyek, amit nagyon fontos, nagyon sok kérdést kiküldtünk, mi a pilóták helyzete, mi a jelenlegi munkaszerződése, hogyan néz ki. Nos, a több mint 6000 pilóta 80%-a még mindig közvetlen munkaszerződésben áll, Egy tipikus közvetlen munkaszerződés az azt jelenti, hogy hogy határozatlan idejű munkaszerződés. Minden más, ami ettől eltér, ez atipikusnak számít lehet határozott idejű szerződés, lehet ügynökségen keresztüli kölcsönadási szerződés. Nos, tehát 79% normális munkaviszonyban, tipikus normális munkaviszonyban van, kb. 16-17% pedig ettől eltérő, tehát atipikus munkaviszonyban. Ezt látják, tehát 16%-uk azt, mondták, azt mondta, hogy ők atipikus munkaszerződéssel rendelkeznek, vagy foglalkoztatási modellben dolgoznak. Ami érdekes, amit érdekes látni, hogyha itt megnézzük, hogy hol vannak a tipikus közvetlen munkaszerződések a légiközlekedési társaság típusától függően. Itt látják, hogy főleg a hálózatoknál, vagy a hálózatban tömörült légitársaságoknál a legmagasabb a tipikus munkaszerződés, és az a, a fapadós, a charter, a regionális kargó, stb. Ott kicsit nagyobb, illetve egyetemen nagyobb az aránya az atipikus munkaszerződéseknek és a foglalkoztatási modelleknek. Itt egy kicsit jobban látszik a dolog. Vannak itt bizonyos diák, nagyon hosszú maga a tanulmány, úgyhogy ezzel nem akartam mutatni önöket, de megtalálják az összes diát ebben is, vagy képet ebben is. Ami azt illeti, hogy egy tapasztalt pilóta milyen foglalkoztatási viszonyban van. Nagyon érdekes a statisztika. Itt különbséget lehet megállapítani ebben a szempontból. elég erős a mutató arra vonatkozóan, hogy a pilóták munkaerőpiaca is szegregált. Itt vannak fiatal és kevésbé tapasztalt pilóták, és vannak idősebb és tapasztaltabb pilóták, ez világosan elkülönül egymástól. Hogyha megnézzük ezt a, ezt a különbséget, látjuk például, hogy a válaszolók 14-15%-a azt mondta, hogy fapados cégnél dolgozik egy-három éves tapasztalattal. Ez a, a nagy network légitársaságoknál 2% volt. A a fapadosoknál 45%-a azt mondta, hogy 0,5 éves tapasztalata van, míg a network légitársaságoknál ez csak 0% volt. Mindebből most én nem vonhatok le következtetéseket, hogy most akkor a fapados rosszabb vagy nem, ez csak a statisztika. A fiatalabb és kevésbé tapasztalt pilóták nagyobb eséllyel fognak majd fapadosnál dolgozni. Láthatják itt a különbségeket légitársaság típusonként és év tapasztalatszámként. Aztán itt megint csak látják a különböző kor, kor csoportokat. A network légitársaságoknál a 40 és 50 közötti pilótáknak van a legnagyobb aránya, itt pedig meglátják a különböző atipikus modelleket, önfoglalkoztatás, ez sokkal magasabb a fapadosoknál. E, tehát itt nagyon nagy különbségeket látnak a e, légitársaságok típusaként. Nos, e, ugye a, váltják a munkahelyüket a pilóták is, nem mindig ugyanannál a légitársaságnál dolgoznak, látják, hogy három négy öt hatszor szor is váltanak légitársaságok között a pilóták. E, ennek az oka, hogy miért mennek egyik légitársaságtól másikhoz, különböző lehet. Beszéltek itt a munkafeltételekről, a, a repülőgép típusától, kisebb, nagyobb repülőgép, amit mehet ez a e, pilóta, a családi okok, jövedelem, e, származási ország, stb. Most, hogyha ezt megnézzük a helyzetet, a tanulmány e, abból indult ki, hogy a polgári eh, közlekedési, eh, eh, légi közlekedési ágazat liberalizációja a foglalkoztatási modellek átalakulásához vezet, és látjuk, hogy valóban több itt az atipikus foglalkoztatási modell, és bizonyos verseny alakult ki a pilóták között, illetve a, a munkavállalók munkaköltségei alapján. Egyértelmű, hogy a polgári közlekedésre vonatkozó jogszabályok a liberalizációból e, elő, liberalizáció előtti időszakból származik, akkor még csak tipikus munkamódszerek voltak, és a légitársaságok pedig nagy nemzeti légitársaságok voltak, amelyeket a, a származási országban regisztráltak, és onnan is működtek. Na most látjuk, hogy a liberalizációs folyamatnak köszönhetően nagyon nagy változás van ebben a helyzetben. Új üzleti modellek merülnek fel, a fapados egy új modell, és a network modell is eléggé megváltozott. Itt azt látjuk, hogy a folyamat során, és a szlájdok is ezt mutatják, hogy a helyzet kezdetekben egy kicsit e- sokkal egyszerűbb volt, ugye meg volt a légitársaság, meg voltak a pilóták, meg volt, hogy melyik országból érkeztek ezek. Az atipikus foglalkoztatási modell azonban ők a, a, a ab, úgy néz ki, hogy a pilóta és a légitársaság között van egy ügynökség, és még bonyolultabb is lehet a helyzet. Ezek jelenlegi modellek kis és középvállalkozások vannak középen, aztán munkaközvetítő ügynökségek, határozott idejű szerződést fizető vagy adó ügynökségek, előfordulhat, hogy a légitársaság más országban van, mint ahonnan a pilóta jön, és mint amelyik céggel szerződésben áll. Tehát egyre globalizáltabb ez a helyzet, most az Európai Unión kívül is jöhetnek a pilóták. Amit a jogi kérdéseket illeti, erre most nem fogok kitérni, de megkértük a megkérdezetteket, hogy mit gondolnak az ágazatról. Azt láttuk, hogy több mint 80%-uk azt mondta, hogy úgy gondolják, hogy hatalmas a verseny az európai munkaerőpiacon a pilóták között, és egyetértenek azzal a kijelentéssel, hogy ez a verseny annak következménye, hogy különböző munka feltételek vannak a különböző légitársaságok között. Kétharmaduk egyetért azzal, hogy a verseny abból azon is alapszik, hogy mennyibe kerül egy pilóta a légitársaságnak. Na most megnézhetjük, hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni. Ez egy tanulmány, és ez az interjúkra és kutatásra alapuló tanulmány. Most nézzük meg, hogy a költségek hatalmas skálán mozognak, a pilóták és a légiutas kísérőket kértük meg. E, a légiutas kíséretnek a e, költségét, ha az EU-ban 100-nak vesszük, akkor Tájföldön ez 65, Kínában 35. E, amit itt megfigyelhetünk, az az, hogy vannak, előfordulhat, hogy a pilóták között különbségek vannak nyilván. Egyes pilóták havi néhány ezer euróval kezdenek, mások idősebb pilóták évente akár százezer vagy ennél is több eurót is kereshetnek, ez nem kivétel. Természetesen vannak itt mindenféle kockázatok. Az atipikus foglalkoztatási modell ez önmagában nem illegális, de fel, felmerül annak, a, te, inkább fiatal pilotákat vesznek föl atipikus foglalkoztatási modellben a légitársaságok. Nos, ami az atipikust illeti, az ez nem, csak a, ez nem csak a légi közlekedésre vonatkozik, ez minden helyzetre vonatkozhat, amit, vagy minden ágazatra vonatkozhat, amit azonban látunk itt a légiközlekedési ágazatnál, Itt az, az, hogy egyre változik a légiközlekedésre vonatkozó helyzet és, és jogszabályok, és ezzel növekszik az atipikus foglalkoztatások száma. A verseny természetesen kockázatokat jelent, a race to the bottom felmerülhet, és a foglalkoztatottak jogait veszélyeztetheti. Hogyha megnézzük a pilóták helyzetét, itt, amit megállapíthatunk, az az, hogy egyre több az atipikus foglalkoztatási modell. Az atipikus foglalkoztatási modell felvett kérdéseket az érintettek védelmével kapcsolatban. Minden tagállamban a, a foglalkoztatás és az önfoglalkoztatás között nagy különbségek vannak. Itt nagyon nehéz különbséget tenni a két kategória között. Nagyon nehéz tehát ezt a különbséget megtenni, de önmagában nem illegális az önfoglalkoztatás. Ezt a trendet látjuk, hogy ez növekszik minden foglalkoztatási ágazatban, azonban ezt el kell választani az önfoglalkoztatás direkt más kategóriába helyezésétől. Ez nem csak a, foglal, ez nem csak a közlekedésben merül fel, hanem más ágazatokban hogyha valaki, aki alkalmazott, és hogy valakit azért kényszerítenek önfoglalkoztató helyzetbe, hogy költségeket csökkentsenek, és megtakarítsák a szociális társadalombiztosítási kiadásokat. Ezt meg kell említenünk, hogy a demarkációs vonal a foglalkoztatás és az önfoglalkoztatás között e, e, illetve a kényszer önfoglalkoztatás között nagyon nehéz meghúzni tehát ezt a határvonalat. Az atipikus foglalkoztatás növekszik, ez rugalmasságnak is tekinthető, a, főleg a fakpadosoknál, de látjuk kisebb-nagyobb e, mértékben máshol is. A szociális és fiskális engineering ö, eredménye, ezt látjuk, hogy gyakran kiszolgáltatottsághoz vezet és tisztességtelen versenyhez. Ezzel összekapcsolódva szeretném hangsúlyozni, és a tanulmány ezt is kihangsúlyozza, hogy különbséget kell tenni a teljesen legitim kihelyezés között a a, az olyan típusú kihelyezéssel, vagy, vagy alvállalkozói ö, kihelyezéssel szemben, amely e, egyértelműen e, nem felel meg az elvárásoknak. Ami a függőséget illeti, Megkérdeztük a pilotáktól, hogy félnek-e attól, hogy az atipikus foglalkoztatási modellnek hatása lehet-e a döntéshozásukra, arra, hogy hogyan repülnek, nem repülnek, biztonság, stb. A véleményünk szerint az alá rendeltség kérdése nagyon fontos, az együttműködés jogi formája a, a légiközlekedési társaság, illetve a, a pilóta között mind a foglalkoztatott, mind az önfoglalkoztatott függ a, légi, a társaságtól, és véleményünk szerint az áll önfoglalkoztatásnál fontosabb ez a függő viszony. A, ez nem jelenti azt, hogy az áll önfoglalkoztatás ellen ne kellene felvenni a harcot, és gyakran ez nagy problémákhoz vezethet, például a biztonsági intézkedések kell kapcsolatban sokkal kisebb a mozgástér ebben az összefüggésben. Egyes pilóták azt mondták, hogy hogy félnek attól, hogy a menedzsment döntéseiben milyen szerepet játszik az ő foglalkoztatási viszonyuk. Megnéztük a, a TB szabályozás kiválasztásával kapcsolatos szempontokat. Különböző intézkedéseket, kezdeményezéseket indítottak az évek során, szociális párbeszéd fórumon, bizottságban. Fontosnak tartjuk, hogy a pilótákra a megfelelő vagy munkaviszonyukra vonatkozó jogszabályok fontos szerepet játszanak, nem szabad elkerülni azt, e, el kell kerülni azt a helyzetet, hogy a légi közlekedés és a szociális törvényhozás nem egy irányba megy. Önök ismerik a légi közlekedési ágazatot, ez egy nagyon bonyolult ágazat, Különböző szabályok vonatkoznak erre a különböző területeken, e, amelyek e, aggodalmat vetnek fel. Mi egyébként azt gondoljuk a mellett, hogy szükség van összekapcsolni a munkafeltételeket, a szociális szabályozást az ágazat adottságaival. Itt a biztonsági kérdéseket se felejtsük el. Az atipikus foglalkoztatásban foglalkoztatottak inkább a gazdasági aspektusokat tekinthetik fontosabbnak, mint a biztonságot. Itt a menedzsment kultúra is fontos, az áll önfoglalkoztatásnál ez sokkal veszélyesebb, Ugyan adaptációra sor került már a jogszabályalkotásba, Még akkor is, hogyha európai szinten teszünk valamit, előfordulhat, hogy Európán kívül regisztrált cégekkel nézzünk szembe, Dubajban regisztrált, vagy bárhol, most akkor mit lehet csinálni európai eh, szempontból ezekkel? Természetesen eh, azt gondoljuk, hogy erősített szabályozásra van szükség az iskolák szempontjából is. Nagyon sok eh, kommentát kaptunk az a, arra vonatkozóan, hogy a pilóták na, mielőtt repülhetnek, nagyon nagy költségekbe kerül ugye a, a képzésük, és még az is előfordulhat, hogy még fizetniük is kell azért, hogy repülhessenek, mert különben nem kapják meg a diplomájukat. Sok pilóta panaszkodik arról, hogy nagy különbségek vannak a pilótaiskolák között. A Unique Connecting Factor is nagyon fontos. Itt a, a repülési idő korlátozása nem ellenőrzött, nem igazán tudjuk, hogy a pilóták hány órát repülnek, integrált megközelítésre szükség lenne. Mindenkinek együtt kell működnie. Ez a résztvevők közös harcát jelenti. Azt kérjük az érdekelt felektől, hogy ezzel az egyértelmű figyelmeztetéssel vegyék, nézzenek szembe, és ne engedjék, hogy a tengeri közlekedési ágazat rossz tapasztalatai itt is megjelenjenek. Ott a biztonsági kérdések nagyon ingatagok voltak, adókérdések, szociális dömping alakult ki. Ez ne ismétlődhet sem meg az polgári légiközlekedésben most már évfél körül járunk, tehát azonnal föl kell lépni. Ja, vielen Dank einmal für die Studie. Köszönjük szépen a tanulmányt is, és az érdekes előadást is. Most pedig George Baché a szó. Jó, akkor a hölgyeké az elsőbség. Ön mindig úri ember, köszönöm elnök úr, és köszönöm Jórensznek is ezt az előadást. Nagyon átfogó jellegű volt, és nagyon érdekes ez a felmérés. Több mint 6000 pilótát kérdeztek meg, úgyhogy ez nagyon értékes információ, amit felhasználhatunk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hiteles a felmérés. a pilotáknak majdnem 80%-a rendes szerződéssel rendelkezik. Ez kicsit meglepett engem, hogyha figyelme veszem, hogy mit hallunk a fapadosokról, az önfoglalkoztatásról, és így tovább. Az atipikus foglalkoztatás, az ön foglalkoztatás 16%-ára jellemző a pilótáknak, ez egy kis arány. And, and it's something we need to look at. I just, I'd be um, really. Uh... És szeretném elmondani, hogy nagyon sok pozitív dolgot is kihallottam ebből az előadásból, hogy ez egy globális rendszer, hogy mit fogunk akkor tenni, hogyha a home base az, ahonnan a pilóták elindulnak, az Európán kívül van. az atipikus foglalkoztatás kihat hat a biztonságra. Hát ezt a kijelentést nagyon akasztónak tartom. Mindenki, aki repül, úgy repül, hogy azt gondolja, hogy a pilóták az utolsó szó, hogy felszállnak-e vagy sem biztonsági kérdésekben, ebben nem kellene, hogy beleszóljanak a légitársaságok. Úgyhogy szeretnék rá kérdezni, hogy ön jutott erre a következtetésre, vagy a pilóták mondták ezt, hogy a biztonsági érdekeket ütheti a foglalkoztatás, mert ezt nagyon komolyan kell vennünk. A pilótának kell meghozni az utolsó döntést, és ezt mindig is hangsúlyoztam a légitársaságok felé, hogy ezt nagyon komolyan veszük. Aztán a felügyelet hiánya, hogyha a pilóták munkaidejét betartatják-e, hogy egy hosszú távú repülés után egy rövidre beosztják-e őket, és a szerződéseik is hogy alakulnak ennek megfelelően. Erre vigyáznunk kellene. Lehet, hogy valakinek problémái vannak az időeltolódással, vagy valaki Amerikából jön egy járaton, úgyhogy ezekre a dolgokra mind figyelni kellene. Mindenkire ugyanazok az biztonsági szabályok kellene, hogy vonatkozzanak. Úgyhogy nagyon sok jó információt kaptunk, de a biztonság Hogy foglalkozunk azzal, hogy a személyzet EU kívüli lehet, de mégis Európán belül repül. Ez egy versenyképességi kérdés is, de jelenleg tény része a repülésnek, és hát ez egy olyan kérdés, amivel köszönöm szépen. Köszönöm, Inez Eleszender. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén köszönetet szeretnék mondani. Az előadónak nagyon érdekes ez a tanulmány, és nagyon hasznos. Segíti a munkánkat a szociális csomagot illetően. Elég időnk van még arra, hogy leállítsuk a szektor biztonsági hanyatlását. Láttuk ugyanezeket a problémákat a közúti közlekedéssel kapcsolatban. Most működik a tahográf, föl lehet jegyezni azt az időt, amit a professzionális sofőrök vezetnek, úgyhogy a légi közlekedés területén is a leasingelés és a pilóták, ha úgy tetszik, kibérlésének gyakorlata úgy alakult, hogy nincsenek garanciáink jelenleg, nem tudjuk, hogy egy-egy pilóta hány órát dolgozik egyfajtában. a pilótáknak vannak bevallásai, de konkrét objektív feljegyzési rendszerünk nincs, hogy például a pilóták mennyit alszanak. Tudjuk, hogy a pilótáknak néha parkolóban kell tölteniük az éjszakájukat. Tan amplia y tan jugosa de este estudio para poder trabajar. Úgyhogy föl kell használnunk ennek a tanulmánynak a nagyon értékes információit, hogy végre megbírkozzunk ezzel a problémával. Tehát nem csak az utasok jogairól van szó, hanem a fedélzeti személyzet jogairól is. Lenne néhány megjegyzésem. Említette a szabadúszó fiatal pilótákat. Mi a helyzet azokkal az ügynökségekkel, amelyek kiközvetítik őket? ezek az ügynökségek kijátszák a pilóták közötti versenyhelyzetet, és mi a helyzet a pilóta fülke személyzetével. Azt szerint párosítják -e a pilótákat, hogy milyen készségei, képességeik vannak, az ügynökség választ nyújt-e valamilyen garanciát arra, hogy egy megfelelő pilóta társat válasszon a másiknak. Aztán a repülési órák. Voltam egy találkozón Párizsban, és hallottuk egy fiatal pilótától, hogy a kereskedelmi járatokon ő maga fizette ki azt a lehetőséget, hogy másodpilótaként repülhessen azért, hogy a megfelelő repülési óra tapasztalatot megszerezze. Ez nekem elképesztőnek tűnt, hiszen itt egy olyan pilótáról beszélünk, akit még folyik a képzése, és rákényszerítik, hogy saját maga finanszírozza a saját tanulását. Ez sokkoló ez ellen jogszabályokat kell hoznunk. Aztán a különböző repülési iskolák, ahol a pilotákat képzik. Ezzel kapcsolatban milyen jogszabályunk vannak, amikor a jogosítvány megszerzi valaki, akkor az iskolák, amelyek az oktatást biztosítják, azokra vannak kötelező jogszabályok annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy megfelelő képzést nyújtanak hogy a megfelelő jogi standardokat betartatják. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük ezt a jelentést. Én azt hiszem, hogy minket főleg az érdekel, mert nyilvánvalóan ön nagyon sok üzleti modellt lefedett, hogy mi a helyzet az utas szállítással. Csak hagyj említsem meg, hogy a 80-as években kezdődött a liberalizáció, és az első a BA volt, a British Airways. Akkor charterek charterekre és teherszállítógépekre bontották a flottát. A pozitívuma a liberalizációnak az az volt, hogy választhattak az utasak. Hányan akarnak repülni, most már hány családtagot akarnak magukkal vinni, és először történt meg a repülés történelmében, hogy egy átlagos család elvihette az egész családot nyaralni. És tudjuk, hogy Európa világvezető ezen a téren. Úgyhogy mielőtt <clears throat> lekicsinyeljük a helyzetet, ezt tartsuk észben. Aztán a fapados, EasyJet, Ryanair és a többiek. 80 millió embert szállítanak. Én nem nekik dolgozom, úgyhogy én nem csapok nekik reklámot, de az emberek azért repülnek a Ryanair-re, mert betartják a szabályokat, és olcsók, kitűnő a biztonsági paraméterük, úgyhogy biztonságban érzik magukat az emberek. Úgyhogy ez történik az EU-ban. So this expansion uh, was... Úgyhogy ez a váltás ez így történt történelmének, És a leasingeléssel sincs semmi probléma. Ami engem aggaszt, ez nem az, hogy megszületett ez a tanulmány, és egy objektív, hanem hogy egy olyan irányba tereli a gondolatmenetet, hogy azért alakulnak így a biztonsági szabályok és helyzetek, mert ilyen vagy olyan szerződése van a pilótáknak. Nem értem, ez egy piaci döntés, miért ne dönthetne egy pilóta arról, hogy hogy dolgozzon? A pilóták profi emberek, nekik van engedélyük, van felügyelet, van jogalkotás, vannak szabályok nemzeti és Európai Unió szinten. Az, hogy mennyit repülhetnek, hány órát, erre vannak szabályok. Nagyon sok pilóta össze is fog, vannak szakszervezeti képviseleteik. Tehát én nem mondom azt, hogy rózsás a helyzet, mert nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, ahol a munkakörülmények nem annyira jók, mint amik lehetnének, és remélem, hogy a nemzeti hatóságokhoz mindenki fordul az aggodalmaival és hogyha velem kapcsolatba lépnek, mint politikussal, hogyha aggodalmaik vannak, akkor nyilván ez is bizalmas, és mi is meghallgatjuk azt, aki panaszt tesz. Úgyhogy szerintem rendben van ez a jelentés, csak én nem értem, hogy mit szeretne elfogadtatni velünk. Azt mondja például, hogy EasyJet. Rendben, jó, legyen. van szakszervezetük. Persze, évtizedek óta van ö, szakszervezete a, az Úgyhogy azt mondja, az egyre gyakrabban használják a nulla órás szerződéseket. Ez azért nagyon érdekel, kinek kellene egy nulla órás szerződés? Úgyhogy ami a részleteket illeti, bizonyos kérdéseket illetően, nem tudom, a kollégák is esetleg szeretnék tudni, eléggé félrevezető ez a tanulmány, és elég sok megállapítás van, ami anekdotális jellegűnek tűnik nekem, és nem tényszerűnek. Köszönöm, hogy eljött ide. Annyit elért, hogy sokkal több kérdésem van, mint az elején. Nem derült ki számomra semmi az ön beszámolójából, hogy őszinte legyek nem értem, hogy mit szeretne, mi a célkitűzés ennek a tanulmánynak, Api pedig a képzést illeti Európában ahol lehet kereskedelmi pilóta engedélyt szerezni, ezeket felügyelik a nemzeti hatóságok, és az Aviata, ami az Európai Biztonsági Ügynökség, amely az engedélyeket felügyeli. Úgyhogy amikor ön azt a benyomást kelti itt, hogy valaki csak úgy kap egy engedélyt, de aztán nem mernek repülni velük, mert ki tudja, hogy hol szerezték ezt az engedélyt. Hát jó, ha a szerződése van problémája, ezt meg kell oldanunk, de egyébként egy csomó kérdésem lenne, amire nincs is időnk itt. Ezen a héten nagyon nehézé váltak a körülmények az elmúlt hónapokban, Maláj légitársaság és a többiek nehezedett a helyzet, úgyhogy nagyon kellene vigyáznunk arra, hogy miről beszélünk, és hogyan közelítjük meg ezeket a kérdéseket, különösen a biztonságot illetően. Köszönöm szépen! Ja, danke. Jetzt habe ich mich auf die Redeliste gesetzt. Und zwar äh, én is szeretnék hozzászólni, és szeretnék arról is szót ejteni, hogy mennyit dolgoznak a pilóták. Igen, amikor volt az a vita arról, hogy a pilóták mennyit repülnek, akkor én azt mondtam, hogy én nem akarom, hogy egy 24 órája ébre levő pilóta vezesse a gépemet. Úgyhogy tényleg a biztonság, ez a mérvadó. Jackie Foster azt mondta, hogy a versenyhelyzet változott, lementek az árak, de tudjuk, hogy mi a költsége. Amikor például a vendéglőkbe ki e, alakult a verseny, korábban egyetlen pincér sem volt, aki önfoglalkoztatott volt, most már vannak. Úgyhogy ilyen helyzetek fejlődnek és alakulnak. 80 millió. Ryananen 80 millió utasa van. 500 millió eurót profitként könyveltek el. Az hogy lehet? Ha 500 millióan vagyunk az Európai Unióban, mi minnyáján Fizettünk évente 30 milliót azért, hogy ilyen alacsony árakkal repülhessenek a fapadosok, mert nem fizetik meg a kerozin adót. Németországban 33 nemzetközi reptér van, 17 negatív profitot termel, de hogyha ugyanezt megtörténne egy vasútállomással, azonnal bezárnák de 17 nemzetközi reptér Németországban egyfolytában deficitet termel, senkit nem érdekel, azért, mert az adófizetők úgyis fedezik ezt. Tehát eh, én azt gondolom, hogy igenis, hogy kritizálni kell ezt. A verseny az ne mehessen a környezetvédelemnek a rovására. Én jónak tartom, hogy halljuk az adatokat, és igen, szükségünk van egy európai vagy egy globális szabályzásra, hogy nehogy az alacsony árat fizetem meg, de az is lesz az utolsó utam. Ezzel nem sokra megyek. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Euh. Köszönöm, elnök úr. A kollégáim már kitértek a tanulmányra, és a következő aggaszt a leginkább. Értettük azt, hogy egyre inkább több finom mechanika van abban, hogy a szociális szabályokhoz is igazodjunk, illetve annak érdekében, hogy megfelelő feltételek mellett dolgozzanak a pilóták. Már az első előnye jelentésnek az, hogy felhívja a figyelmet az Euronev kvalitásaira, illetve a légiforgalmi biztonság, a szociális biztonság kérdésében. Én most a pilotákra gondolok, hogy milyen típusú emberek ők, illetve a kópilóták, vannak szociális aspektusok természetesen, vannak biztonsági szempontok, a kettő egymáshoz kapcsolódik. Tehát, hogyha a szociális feltételek, a munkafeltételek rosszabbodnak a pilóták számára, a csapat számára, akkor ez a biztonságot veszélyezteti. Azt gondolom, hogy egyetértünk, szóval különbözőek a vélemények, és Jackie Foster attól indítva, hogy túlságosan stigmatizáljuk a légitársaságok egy részén, de egyre kevésbé vagyunk megbizonyosodva arról, hogy kik is azok, akik pilóták lehetnek, hogy teljesítik-e biztonsági feltételeket, vagy sem. És a második szempont, amit hangsúlyoznék, az pedig a biztonság szempontja. Felmerül a kérdés, hogy biztosak lehetünk-e a vezetői képességeikben a pilotáknak, de a másik kérdés az az, hogy biztosak lehetünk abban, hogy azok, akik ott vannak, azok teljesítik-e az Euronak biztonsági feltételeit a tegnap előtti szennyűség és katasztrófa kapcsán. Felmerül a kérdés, hogy esetleg egy olyan pilotáról van ez szó, aki azért zárta be magát a kabinba, hogy öngyilkos legyen. Minél kevesebbet tudunk, hogy a pilóták milyen háttérrel rendelkeznek, honnét érkeznek, eh, pszichológiai stabilitási szempontból, annál kevésbé lehetünk biztosak a, abban, hogy biztonságosak a járatok. Tehát, hogy a pilóták nagyon gyakran rotálják egymást, váltják egymást, cserélgetik egymást. Amikor még én ismertem a légitársaságokat, akkor a légitársaságok kezdetektől fogva kísérték, figyelmen kísérték a pilótákat, munkájukat, képzésük során is. Amikor én a repülőre felszálltam, akkor megnyugodtam, és biztonságban éreztem magam. Ami a szociális feltételeket illeti, úgy tűnik, hogy extrém instabilitás alakul ki, van kilakulóban, illetve, illetve ennek legalábbis lehetősége felmerül a pilóták esetében. és a munkafeltételeknek hatásuk van a biztonságra, és akkor azok, akik pilóták, nagyon fontos ellenőrizni azt, hogy nem térnek el a normál útról, úgymond. Az elmúlt két-három évben két-három légi katasztrófa is bekövetkezett, amelyek homályban maradtak, amelyeknek oka homályban maradt. Éppen ezért már merülnek fel a pilotákkal kapcsolatos kérdések, tehát itt nem is igazán biztonsági kérdésekről van szó, hanem hogy ki az, aki pilóta, uh, mentális szempontból stabile, valóban megfelel biztonsági kritériumoknak, és hogyha egy ilyen típusú instabilitás ér, ér, érzékelhető a kiválasztási kritériumok egyikében, a pilótáknál, a felvételüket illetően, nem csak szociális kérdések merülnek fel, hanem biztonsági kérdések is. és ez rendkívül mértékben aggaszt. Felmerül a bizalom kérdése is, hogy a légiutasok nem veszítik-e bizalmukat, a pilotába vetett bizalmukat. Köszönöm, bár. Köszönöm szépen. Valamit összekevertem korábban. Én úgy gondoltam, hogy elnök úr először a koordinátoroknak ad lehetőséget, ezért nem kértem szót, de most köszönetet szeretnék mondani a tanulmány készítőinek, a Foster kolléganónak mondom, hogy én úgy érzem, hogy a, a napi munkánkhoz egy olyan anyagot készítettek az előadók, amelyhez visszanyúlhatunk. Felmerül az általános kérdés, az atipikus foglalkoztatási modellek, illetve munkaszerződések jelentős mértékben hatással vannak a bér és foglalkoztatási feltételekre. És hogyha erre az ember igen mond, akkor egy lépéssel tovább kell menni, és ki kell mondani azt, hogy a foglalkoztatási feltételek befolyásolása súlyosan hat a biztonság szempontjaira is, és Riké kolléga utalt is, részletezett, részletezte ezt a kérdést. Elnök úr olyan joggal utalt eh, arra a delegált jogi aktusoknál, amikor nemrégiben tettünk erőfeszítéseket, viszont ennek nem volt pozitív végkimenetele, de itt felmerül a biztonság kérdése, és hogyha ugyanezzel lendülettel azt mondjuk, hogy a biztonság esőjén szerepe mindenek fölött való, nem szeretnénk, ha bármilyen hatással lenne negatív hatás a biztonságra, akkor itt olyan esetek vannak, amikor konkrét elemzést kell készíteni, és ezt be kell építeni mindennapi munkánkban. Ami a pilóta képzési iskolákat illeti, légiközlekedési iskolákat, igen, elgondolkoztatottak, amit hallottam a pilóták repülési idejével kapcsolatos problémákat ismerjük, ez egy olyan probléma, amit nem sikerült megelégedéssel megoldani, meglepedés szabadsága és a szolgáltatások szabadsága is felmerül benne, az üzleti modellek eh, egyrészt ezért eh, kerültek így kialakításra, mert adót szeretnének megtakarítani a tagországok, másrészt azonban a szociális rendelkezéseket akarják ezzel kikerülni, és azt gondolom, hogy ennek gátat kell szabni. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Itt az európai modell kerül megmérettetés Európában, tisztességes foglalkoztatási feltételek érvényesültek eddig, szociális standardok, környezetvédelmi szempontok és tisztességes minőségi szempontok. És azt gondolom, hogy most ez a modell mérettetik meg, mégpedig a nemzetközi versenyben egészen addig, amíg Európában dolgozunk, ilyen mértékben nem merül fel a kérdés, viszont amint versenynyomás nehezedik a globalizált piacokra, úgy ez a modell, mint említettem, egyre nagyobb nyomás alá helyezkedik. És talán még egy utolsó megjegyzés. Volt egy további kérdésünk. a más felségjelzés alatt történő repülés, és erre sikerült megoldást találni. Tehát egy olyan modellt alakítottunk ki, amikor a flags of compliance-et megszüntettük, más területen, a hajózáson például, és remélhetőleg a légi közlekedésben is ugyanezt fogjuk majd elérni. Köszönöm szépen a tanulmányt, azt gondolom, hogy számos pontját alkalmazni fogjuk tudni a munkánkhoz. Most Gabriele Price, köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani az előadásért, illetve a foglalkoztatási struktúrák bemutatásáért, ami különösen aggaszt, azok a biztonsági szempontok, az tipikus foglalkoztatási viszony jelentős nyomást helyez a pilótákra, e, nagyon e, rosszak a védelmi feltételek, felmondás esetében és a gazdasági tényezőknek hatásuk van a biztonsági szempontokra, a kollégák ezekre a szempontokra kitértek, az Európai Unióban ezt nem tolerálhatjuk, és a szakbizottságban is intenzíve vitát kell még folytatnunk a kérdésről. Azt gondolom, hogy a tanulmány elég alapot biztosít mindenhez. Konkrét kérdése is vannak, hogy mit tehetünk mindez ez ellen. Ön hogy értekeli az állfoglalkoztatás megtiltását, vagy legalábbis ennek beszüntetését, illetve egyetérte velem amban, hogy a jelenlegi jogalkotás túlságosan sok kiskaput tesz lehetővé, a vállalatok áthelyezésével a, a szociális standardok kikerülésére és lehetőséget biztosít. Köszönöm most Werner Kuhn. Elnök úr, én hálás vagyok azért, hogy a mostani aktuális helyzetben folytatjuk ezt a mai vitát mindenki mindig le van sújtva a szörnyűséges katasztrófa miatt, amely tegnap előtt következett be. 150 köztük nagyon sok fiatal veszítette életét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elsősorban arról vitázzunk, hogy a légi közlekedés biztonsága az európai légtérben, de ezen felül is hogyan biztosítható. Azt gondolom, hogy itt mind szociális szempontoknak fontos szerepe van, viszont kemény eh, vitát folytattunk már a közlekedési idő korlátozásáról, a pihenési időről, különösen a e, tengeren túli járatok esetében, hiszen a fáradtság a legnagyobb ellenség a technikai szempontból magas minőségű repülőgépeken is, és e, aggódom a képzés miatt is. Dominik Rike nagyon fontos pontot említett meg, illetve Jackie Foster is, Neki nagyon sok tapasztalata van azzal, hogy a személyzet, illetve a kapitányok hogyan lépnek fel. A képzés, a pilóták képzése, a kapitányok képzése, az alfája és omegájának a folyamatnak, és közlekedési politikusok politikusokként kötelező feladatunk az, hogy ugyanolyan képzési irányelveket, ugyanolyan standardokat alakítsunk ki, hogy megfelelően felügyelhessük azt, hogy kitűnő a képzés a pilóták esetében. Tehát ez itt mindennek az előfeltétele, Az, hogy fontos, hogy rendelkezzenek megfelelő tapasztalatokkal, megfelelő repülési időszámmal, óraszámmal, szimulátorokban is dolgozhassanak azért, hogy majd az éles helyzetekben megállják a helyüket, ehhez kétség nem férhet. De pont most, amikor az új elektronikusan irányított eh, gépek is megjelentek, és ezeket megnézzük, akkor itt igenis kiderül, hogy a pilóta tulajdonképpen már nem az irányítója a rendszernek, hanem egy eh, autópilóta irányítja ezt, egy anti-collision rendszer, tehát a cockpit tulajdonképpen egy elektronikus vezérlő pult. A pilóták helyzete a cockpitben, amikor mondjuk eh, vészhelyzetre kerül sor, akkor eh, nagyon nehéz. És azt gondolom, hogy Dominik eh, Rikének itt teljes mértékben igaza van, miszerint a, a pilóták nem csak fizikai járóképességük szempontjából, hanem mentális stabilitás szempontjából is a középpontban állnak. Már pedig a képzést illeti, fontos ezt úgy kialakítani, hogy a pilóták egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, amikor halálfélelmük lehet, és ők érik meg ezt először, hiszen ők ismerik a helyzetet a kokpitben. Fontos, hogy pont az ilyen helyzetekben a megfelelő lépéseket tegyék meg, és megfelelően landoljanak a géppel. Azt gondolom, hogy itt több dolog játszik össze, a különböző tények összejátszásáról van szó, a közlekedés biztonság garantása szempontjából, ami nem lehet soha százszázalékos, de azt gondolom, hogy a repülés még mindig a legbiztonságosabb közlekedési módszer. Ezt nem csak a statisztikai adatok támasztják alá, Fontos, fontos intenzív munkát végeznünk az egész világon, de itt először európai szinten is, az amerikaiakkal együtt, és a dél-kelet-ázsiai szereplőkkel együtt. Elnök, köszönöm szépen, Ertug kolléga. Köszönöm szépen, kollégánk. Én nagyon hálás vagyok ezért a tanulmányért, mert úgy érzem, hogy ez a tanulmány egyértelműen felhívja a figyelmet arra, és kimutatja, hogy mihez vezethet a nem szabályozott, a szabályozatlan liberalizmus. Számos kolléga eh, mondta azt, hogy eh, a cél a kevesebb adófizetés, az egyre nagyobb eh, profit, és igen, találékonyak a vállalkozások, innovatívak, miért megpróbálunk olyan konstrukciókat kifundálni, amelyek az ő malmaikra hajtják a vizet. A tanulmány világosan megmutatja azt, hogy hol vannak a gyenge pontok. Nagyon sok vitát folytattunk a kérésről, és a tanulmány ezekre a pontokra most rá is világít. Nagyon gyakran azonban nem hittek nekünk, hiszen azt mondták, hogy jaj, mert ezt a szocialista mondta, egy zöld mondta, azonban ez eh, nem igaz így ebben a formában. Ez a tanulmány eh, kimutatta azt, hogy minden, amire eh, felhívtuk a figyelmet, ebből nem minden helytelen. A leltár után, a helyzet leírása után fontos tovább lépni, és Riké kolléga nagyon is rámutatott arra, hogy mi a probléma a pilótákkal, a képzésük, stb. A legutóbbi alkalommal én is egy hasonló irányba tartó vitát kezdeményeztem. Véleményem szerint az Európai Bizottság fontos, hogy betartsa a ígéreteit, illetve hogy jogalkotást folytasson, amely, és ezt itt még egyszer elmondom, különböző vetületű. Nemrégiben hallottam a dry or wet leasingekről, nem is tudtam pontosan miről van szó. Mind a két lehetőség tiltott az USA-ban, mind a dry, mind a wet licensing, illetve leasing. Ha vannak engedélyek, az jó, de hát szép lenne, ha nem lennének engedélyek, engedély nélkül repülni lehetne. Mert hát az interneten is szerepel az, hogy ki milyen engedélyt kért. Nem engedhetjük meg ezt a helyzetet, és a wet leasinget nekünk is be kell tiltanunk. Válaszokat kell találnunk arra, hogy a virtuális légitársaságokat hogyan kezeljük. Az előadás két-három szlájdon bemutatta azt, hogy hogy is néznek ki ezek az üzleti modellek. Kollégák, ez megengedhetetlen. Nem engedhetjük meg azt, hogy vannak olyan eh, társaságok, akiknek itt van mondjuk eh, a székelyük, viszont postafiók cégeken keresztül a szerződőket találnak, eh, és Európában repülhetnek. Nekem nem az a probléma, hogy ilyen vagy olyan nemzetiségűek ezek a cégek, hanem arra, hogy a munkavállalók nem kapnak megfelelő védelmet, fontos, hogy ők megfelelő munkafeltételek mellett dolgoznak, és a második pont, hogy az ilyen típusú cégek, amelyek óriási hasznra tesznek így szert, fontos, hogy erre egy megfelelő jogi keretet dolgozzunk ki, és ezeket a típusú modelleket tiltsuk meg. A 2008-as rendelet, az 1008-as rendelet, De fontos, hogy eh, ennek a rendeletnek az előírásait még egyszer átgondoljuk, foglalkozunk a problémával, és találjunk fenntartató megoldást. Most pedig eh, Karima Deli következik. Tout ce que le dumping social touche aussi. Mindennyian tudatában vagyunk a szociális dömpingnek, és ezeknek az atipikus helyzeteknek, és most reagálnunk kell, ez a tanulmány is arra ösztönöz bennünket. Tudjuk, hogy a fiatalok, a fiatal pilóták vannak leginkább kitéve ennek a kiszolgáltatott helyzetnek. A pilot, pilot, filo, fiatal pilóták 40%-a nem rendelkezik szerződéssel, munkaszerződéssel a munkaadóval. Az Európai Bizottság hogyan lehet, hogy a lehető legjobb szabályok ellenére, amelyek a múlt évben javasoltak ezzel kapcsolatban, hogyan lehet jobban védeni ezt a, ezeket az embereket, és hogyan lehet egy ellenőrzési rendszert bevezetni, egy figyelmeztető rendszert bevezetni, amely azonnal jelzi az ilyen helyzeteket a több mint ezer foglalkoztatottan rendelkező vállalkozásokat eh, arra kell kötelezni, hogy évente a szociális helyzetről eh, beszámolót készítsenek, a szociális eh, partnerek ellenőriznek. A fáradt munkavállaló az veszélyben van és egyre nagyobb nyomás helyezkedik a pilotákra és a légutas kísérőkre, ez mind nagyon nagy veszély a mi biztonságunkra, a repülők biztonságára, de az ő biztonságára is egyértelműen. A, az Európai Légiközlekedési Biztonsági Ügynökség döntést hozott a kereskedelmi pilótákra vonatkozóan a terhes női pilóták a terhességük első három hónapjában repülhetnek és vezethetnek repülőgépeket. Itt ez rendkívül stressz, stresszes, öm, sugárzásnak van kitéve, zajnak van kitéve, a ö, atipikus munkaidőnek van kitéve, tehát hogyan lehet biztosítani azt, hogyan lehet engedélyezni azt, hogy egy légiutas kísérő vagy légiutas dolgozó a a repülőgépen dolgozon a terhessége első három hónapjában, amikor pedig egy terhes utazó, légi utas nem ülhet a vészkijárat mellé. Azért hadd emlékeztessek ezekre, ezekre a kérdésekre, hadd mondjam el, hogy itt az ideje annak, hogy nem csak itt az ideje annak, hogy ezeket a döntéseket meghozzuk, de olyan döntéseket hozunk, amelyek felelősök, mert valóban ezt a személyzetet is védenünk kell a munka körülményeiket tekintve ugyanis nagyon sok joghézag van itt ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, most Yves adom meg még egyszer a szót professzor úrnak, elég kevés időnk van, úgyhogy persze <laughs> nagyon sok kérdést kapott, de kérjük, hogy próbálja rövidre fogni. Köszönöm szépen, jó, megpróbálom néhány percben összefoglalni, nagyon sok minden elhangzott. Ez egy ez egy a pilótákról vonatkozó pilóta tanulmány, úgyhogy megnéztük azt, hogy mi történt az elmúlt egy évtizedben, és ez ez a kérdőív limitálta. A liberalizációnak persze egy pozitív hatás van, hát senki nem, ezt senki nem vitatja, mindannyian profitálunk benne, de azért figyeljünk oda a problémákra is, amelyek felmerülhetnek az atipikus foglalkoztatási modellekből. Sok mindent mondtak a kollégák egyrészt arról, ami a nemzeti beszámolókat illeti, nemzeti szakértők, nemzet, nemzeti helyzet, nemzeti polgári közlekedési eh, helyzetre vonatkozó, másik pedig a pilótákra vonatkozott. Hallottam azzal kapcsolatban, hogy nem kell aggódni, mert a pilóták profik, hát mi is profik vagyunk, eh, és mindannyian természetesen profikként eh, dolgozunk a saját foglalkozási körünkben, de mindemellett tudjuk, hogy vannak olyan elemek, van olyan reakció a pilóták részéről, amik ők maguk is azt mondják, hogy itt vannak kockázatok. Volt egy olyan kérdés például, hogy a, megkérdezik a pilotákat, hogy ha például beteg, akkor mit válaszol, akkor, akkor repülne-e, hogyan döntene, vagy mi, hogyan döntene a, a másodtisztel kapcsolatban. Aztán a véde, biztonság és védelmi intézkedésekkel kapcsolatban, a pilóták repülési óráival kapcsolatban nagy különbség van a jogi szabályok és a végre, ezek végrehajtása között. Egy másik kérdés, igen, egyes cégek tudják, hogy mennyi órát repül a pilóta, de nem tudják ezt globálisan. Lehet, hogy a pilóták több cégnek is dolgoznak, és senki nem tudja, hogy mennyit repült ez az konkrét pilóta az elmúlt időszakban. Nem mondjuk azt, hogy az atipikus foglalkoztatás önmagában a biztonság kárára megy. Nem erről van szó, nem ezt írtuk, hosszú a jelentés, tudjuk, akadémikus, egyetemi munka, tudjuk, hogy az egyetemi, hogy a professzorok szeretnek hosszú tanulmányokat írni, de attól félek, hogyha ilyen kiragadott megjegyzéseket tesznek a képviselők, akkor az azt jelenti, hogy nem olvasták el az egész jelentést. Kérdés, hogy van-e probléma a pilótaiskolákkal? Hát a pilóták megemlítették ezt, ennyit tudok mondani. Nyilván, persze, hogy ellenőrzik a pilótaiskolákat, ezt is elmondtam, de emellett még az, a pilóta iskolák is reagáltak ebbe az irányba, úgyhogy ezt nem igazán ignorálhatjuk és mm, Hadd mondjam el, hogy természetesen az európai törvényhozási keret működik, amit látunk azonban az az, hogy minden e, e, egyes áll kiszervezés, áll vállalkozás, vagy áll ön foglalkoztatás figyelembe kell, hogy vegyen minden elemet, még akkor is, hogyha ha egy légitársaság regisztrálva van egy tagállamban, de a szabad a szolgáltatások szabad áramlása tekintetében máshol is nyújtja nyilván szolgáltatásait, úgyhogy minden szempontot figyelembe kell venni valóban az együttműködést tartom fontosnak minden érdekelt fél részéről. Ne csak az európai e, jogszabályokat vizsgáljuk, mert tudjuk, hogy nagy előrelépésre került sor, de még mindig vannak e, készségek. De ez nem elegendő európai szempontból vizsgálni ezt, hiszen már tudjuk, e, és ez történik napról napra, hogy a légitársaságok az európai határokon túl kitekintenek, Persze, semmi, nem akarok a liberalizáció ellen beszélni, csak ennek azért mégis lehetnek negatív konzekvenciái. Én magam is szeretek repülni, én is szeretek olcsóbban repülni, de persze szeretném tudni, hogy azt is szeretném tudni, hogy a költség kiszámításában milyen szerepet játszik a pilóta, illetve a személyzet költsége. Köszönöm szépen, professzor úr! Köszönöm szépen minden résztvevőnek, hogy eljöttek és beszámoltak. Természetesen nagyon aktuális ez a jelent, ez a beszámoló, ez a tanulmány, ezt Kuhn kollega is említette, természetesen ezt nem tudhattuk előre, és meg kell nézni, hogy hol lehet javítani, nincs százszázalékos biztonság, de szeretnénk minél inkább közeledni a százszázalékhoz. Köszönöm szépen, és akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontra, ez a turizmus task force, és akkor új helyi kollégát kérem, hogy jöjjön ide.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 Das Thema unserer Sitzung ist die Visapolitik. A vízumpolitikával foglalkozunk, amelynek nagy jelentősége van a turizmus ágazatban. Nyilván önök is tudják, hogy a vízumpolitikáról a Libe Szakbizottság vita, vitatkozik. Két jogszabályjavaslata van az Európai Bizottságnak. A TRAN koordinátorok március 16-án úgy döntöttek, hogy a Liba, Libe vízum csomaghoz egy véleményt fogalmaznak meg. A Libe Szakbizottságban 2015. októberében lesz a szavazás. Így most ma kerül sor az első véleménycserére a Turizmus Task Force-ban, és ezért nagyon aktuális is. Miután, amint az SND frakció meghatározza a jelentéstevő személyét, akkor a TRAN szakbizottságban folytatjuk a törvényozási munkát. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Belinda Punkénak, és kérem, hogy vezesse be a témát, tessék da ist, dann ist... Ha nincs itt, akkor Palmer úr. Oké, okay, dann Herr Palman, haben Sie das Wort. Palmer úr. Uh, thank you, Mr. Chair. Indeed, I'm... Köszönöm szépen. Igen, nem vagyok az igazgatónőm, de azért én foglalkozom a vízumpolitikával a belügyi főigazgatóságon. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel ma délelőtt. Ön már említette, hogy a vízumpolitika, a migráció és a belügyek, főleg a LIBE-nek a területe, de azért nagyon jó látni azt, hogyha más szakbizottságokból is támogatást tudunk szerezni a turizmus területén. Tudják, hogy egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság elfogadta a vízumcsomagot, amely három elemből állt, az első. A vízumkódexnek a kielemzése, az elmúlt három év teljesítménye, és aztán volt két jogalkotási javaslat. Az egyiknek az volt a cél, hogy a vízumkódexet megreformáljuk, ez volt a recast, az átdolgozott verzió, és végül egy teljesen újfajta vízum kidolgozása. Először egy csak néhány szót, gondolom ez érdekli önöket leginkább, vagy hagyj ismertessem, a vízumkódexnek az átdolgozott változatát. Szerintem nagyon fontos, hogy tudják, hogy a közös vízumpolitikának a fő célja mindig ugyanaz volt, és most is ugyanaz, hogy megakadályozzuk az irreguláris migrációt, és garantáljuk a Schengeni övezet biztonságát. De az elmúlt években van egy új célkitűzésünk is, nevezetesen, hogy egyre több szakértőt, embert engedhessünk be a Schengeni övezetbe, fellendítsük az EU-t. Ennek értelmében tavaly április 1-én elfogadta a vízumkódex módosítását a tanács, és megpróbáltuk a két célkitűzést kibékíteni, tehát azt a szükségletet, hogy a vízumpolitika gazdaság érdekeit is szolgálja, egyre több embert engedjünk be az EU-ba, de ugyanakkor a Schengen övezetnek a biztonságát továbbra is garantálhassuk. Nem megyek bele a részletekbe a javaslatot illetően, nagyon technikai jellegű, de a lényegről beszámolok. Megpróbáltunk különbséget tenni a vízumpolitikában. Az először belépők között, akik először lépnek be a Schengen élvezetbe, és azokat, akik akiknek már egyszer adtunk vízumot. Az volt a javaslat, hogy az első kérelmezők, így hívjuk őket, őket átvilágítsuk teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy minden egyes háttérdokumentumot be kell adniuk, leveszük az új, lemat, új lenyomatukat, és kiértékeljük őket, átvilágítjuk őket, és általában egy egyszeri beléptetési vízumot kapnak. De Tudjuk, hogy sokan vannak, akik már kértek vízumot, és kaptak az EU területére. Akár többször is. És akkor belegondoltunk abba, hogy ezeknek az egyéneknek a számára, akiknek van már vízum háttere, automatikusan, vagy megkönnyebbítve adjunk egy többszörös beléptetési vízumot. Nyilvánvalóan, hogy a rendszerre nagyon, támog, nagyon támaszkodunk ez ügyben, hiszen eh, amint teljes mértékben kiterjed globálisan, eh, kötelezi a szolgáltatót, aki alkalmazza, illetve az érintetteket, hogy felvegye az arc jellemzőket és az új lenyomatokat a kérelmezőről, ezeket az adatokat tároljuk a VISZ rendszerben, és így a tagállamoknak nagyon könnyű lesz a jövőben, hogy lehívhassák a rendszerből, hogy kapott már vízumot, és belépett az EU területére jogszerűen az érintett. A bizottság azt javasolja, hogy ha már kétszer kapott az elmúlt 12 hónapban jog, jogszerűen vízumot, akkor három évre automatikusan kapjon beléptetési vízumot, <clears throat> Ezek a fő változtatások a vízum uh, kódexben. Tehát ezek a személyeknek a beléptetését nagyon megkönnyítjük, tehát feltéve, ahogy említettem, hogy már kaptak pozitív elbírálást az elmúlt 12 hónapban. Ez az egyik fő filozófiai váltás a vízum kódex javaslatban, de emellett voltak kisebb újítások is, ha úgy tetszik. Azért említem meg őket, mert úgy gondolom, hogy esetleg érdekelhetik az idegenforgalommal foglalkozókat először is. A döntés hozatal határidejét 15 napról 10 napra csökkentettük. Jelenleg egyébként a vízumkérelmek többségét kevesebb mint 10 nap alatt bíráljuk el. Aztán három, hat hónap maximális kérelmezési ideje egy vízum kérelemnek. Ez azt jelenti, hogy mivel kiterjesztettük az időt, ezért elkerülhetik a csúcsidőket a kérelmezők, például a nyári időszakot. Nekem sokat várniuk a konzulátusokon. Aztán a konzulátusi együttműködést fokoztuk, hogy könnyebben átláshassák a Schengeni vízum folyamatot. Ez azt is magában foglalja, hogy még vannak olyan országok, amelyek nem képviseltetik magukat konzulátusi szinten, hogyha egy kérelmező elmegy egy X tagállamban, és ott nincs konzulátusa, akkor át kell menni egy másik konzulátushoz, mi pedig azt javasoljuk, hogy ahhoz a Schengen élvezetet képviselő konzulátushoz fordulhasson, amely ott van a tagállamában. Tehát ez azoknak a tagállamoknak az érdekeit szolgálja, ahol kevés Schengeni konzulátus van jelen. Aztán vannak persze ellentmondásos elemek is. Nyilvánvalóan ezek nagyon fontosak a turizmus számára. Például a tagállamok a külső határon átmeneti időre nyújthatnak vízumot rövid távú turisztikai látogatásra. Erre már van egy kísérleti tanulmány. Görögország a török határon vezette be ezt a megoldást. Mi pedig megpróbáljuk ezt lefedni jogi bázissal a vízumkódexben, hogy más tagállamok is megtehessék ezt mert általában a külső határokon csak különleges esetekben lehet vízumot kiadni. Aztán, hogy említsem meg azt is, hogy tagállamok, EU-s állampolgárok családtagjai számára harmonizálni szeretnénk a kiadatást, szeretnénk, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, megkönnyítenénk a családtagok dolgát, nem csak az EU-s állampolgár családtagja számára, akik mobilisak, hanem úgymond immobilis tagok számára is, akik még soha nem éltek a szabad mozgásokkal a Schengen övezeten belül. Tehát ezek lettek volna a reformok, a csomagban más javaslatok is voltak, például egy teljesen új fajta vízum, a körutazás vízumnak a bevezetése. Ez a körutazási vízum lehetővé teszi, hogy a Schengeni övezetben 12 hónapig szabadon utazom valaki, és meg is lehet hosszabbítani. Általában a Schengeni övezet, re, ugye tudják maximum 90 napos, vagy 180 napos a meghosszabbított határidő. De ezzel a körutazási vízummal egy év vet lefedően látogathatja valaki az államokat, de a kérelmező nem maradhat egyetlen adott tagállama sem 90 napnál tovább. Én úgy gondolom, hogy nyilván ez a körutazási vízum nagyon vonzó lesz a turisták számára, mert sokan vannak, akik Schengenen belül utazni akarnak, de a 90 vagy 180 napos határidő nem teszi ezt lehetővé nekik. Most a körutazást megtetik, akár egy évre lebontva is. De egyébként ez nem csak a turisták számára, hanem a cirkuszi művészek számára is nagyon vonzó lehet. Ők is élhetnek ezzel a vízum lehetőséggel. Végül. Én úgy gondolom, hogy mind a két javaslat mérföldkő abban, hogy az EU, Európa hogyan ösztönözheti a mobilitást a vízumpolitikájával, hogyan támogathatja a gazdaságot és a munkahelyteremtést, hogyan támogathatja a kultúrák találkozását. A vízumeljárásokat hozzáigazítottuk a legális utazók igényeihez, hatékonyabbá tettük, és így csökkentettük a feldolgozási időt, az adminisztratív költségeket a tagállamok és a kérelmezők számára. Két, egy megfigyelésem még lenne. Az egyik, hogy nyilván a tanácsban még folyik a vita, csak úgy, mint a Libeszakbizottságban és itt is a parlamentben. Ez egy nagyon hosszú folyamat. A tanácsban most odáig jutottunk, hogy már kompromisszumokról tárgyalunk. Nem titkolom önök elől, hogy a bizottság javaslatait nem feltétlenül fogadták tártkarokkal a tagállamok, mert a biztonsági aspektusa a közös vízumpolitikának még mindig eh, nagyon fontos számukra, és attól tartanak, hogy a többszörös beléptetési vízum jóváhagyásával megbontanánk a biztonsági rendszert. És nyilvánvalóan, hogy itt kompromisszumokat kell kötnünk. Aztán a körutazási vízum, hát nem túlságosan voltak elragadtatottak a tagállamok, vannak fenntartásaik. Hogyan lehetne ellenőrizni, hogy tényleg 90 napnál kevesebb ideig ragadnak le egy tagállamban az érintettek. Majd meglátjuk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a jogalkotási folyamatnak, de számítunk az önök és a LIBE szakbizottság támogatására, hogy kompromisszumokat találjunk. Olyanokat, amik minden társ jogalkotó számára elfogadhatóak és egy olyan jogi eszközt eredményeznek, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést és megkönnyítik a vízum eljárást a Schengeni vezetett utazók számára. Szívesen állok a rendelkezésükre, van kérdésük. Ez kicsit felületes volt ez az ismertető, de gondolom, hogy itt erre az ülésre ez megfelelő de szívesen vállalkozok részleteket, illető kérdésekre. Köszönöm. Palman und... Köszönöm szépen, Palman úr. Most pedig Altun úr kiegészíti, és aztán várjuk a kollégáktól a kérdéseket, és aztán Újhelyi úr és Újhelyi úr is megkapja a szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek a januári hozzászólásom után, vagy tájékoztatom után tájékoztattam önöket két nappal egy madridi események után, Ez egy nagyon komplex, átfogó téma a tanácsban is, és azt gondolom, hogy nyilván sok kérdésük lesz ezzel kapcsolatban, és ez a vélemény elfogadását eh, is erősítheti. Ehm, végülis a Transzakbizottság úgy döntött, hogy a Libének ad véleményt az együttöntési eljárás keretében, ez, ennek nagyon örülünk a DG Grow részéről. Ne felejtsük el, amikor készítik a véleményt, ne felejtsék el, hogy a vízummal kapcsolatos témák mellett vannak egy más elemek is, amelyeket figyelembe kell venni, amely elemek a nem európai látogatóknak az európai célpontokhoz való hozzáférésére vonatkoznak, ezek összekapcsolódnak a nemzeti hatóságok, a, a repterek, a vámhatóságok, a kikötőkben meglévő lehetőségektől. A turizmussal kapcsolatos jó tapasztalatok, vagy az első benyomás nagyon fontos, ez itt kezdődik a látogatók számára, a, ahol megérkeznek Európába. Tehát ezeket az elemeket se felejtsük el. Ne felejtsük el azt se, hogy vannak biztonsági elemek, amelyeket megint csak figyelembe kell venni. Egyes külföldiek nem igazán jó tapasztalatokkal rendelkeztek európai célpontokon a biztonság és védelem területén. A nemzeti hatóságoknak itt mindent meg kell tenniük a a biztonság, a védelem szempontjából, a jó image ápolása szempontjából az európai turizmus iparnak ezen kívül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a más kultúrákból érkező látogatóknak jó minőségű szolgáltatást nyújtsunk, például gasztronóbiában. A nyelvtudás nagyon fontos, a kulturális eh, szokások figyelembevétele a köz és a magán hatóságoknak, cégeknek, vállalkozásoknak igyekezniük kell ezeket a igyekezniük kell biztosítaniuk ezeket az elemeket. Egyébként az európai turizmus rendkívül versenyképes, de ezt a magas versenyképességi szintet biztosítani kell, meg kell tartani. Akkor most aktualizálnám a helyzetet, önöket megpróbálom egy kicsit aktuális információval ellátni. 7 vagy 8 közös akciót jelentett be a biztos, az elkövetkezendő évre meghatároztuk az elsőnek az ütemtervét, szerveztünk március elején egy workshopot közös PPP Európa promócióval kapcsolatban. Ez nagyon érdekes destinációk bemutatását jelentette Európán kívüli destinációk mellett az Egyesült Államok, Ausztrália, stb a magán gazdaság, vagy magán turizmus ipar és a közhatóságok együttműködéséről van itt szó a destinációk promotálásával kapcsolatban. az utazás jövője egy újabb um, érdekes konferencia, a konnektivitás, a különböző közlekedési módok összekapcsolása szerepe. Most a vízumról beszélünk, mondja az elnök, elnézést, ez nagyon jó, ez nagyon tetszik nekünk, de nincs túl sok időnk, és a vízum érdekel bennünket. Ami a vízumot illeti, E, ezzel kapcsolatban csak annyit mondhatok, hogy nagyon örülünk annak, hogy a TRAN szakbizottság e, konstruktív véleményt készít a Libének e, az Európai Bizottság javaslatának támogatására. Mindenki arról biztosított bennünket, hogy ez egy nagyon jó javaslat, nagyon kevés ellenvetés van ezzel kapcsolatban. Nem akartam ezzel kapcsolatban többet mondani. De hadd mondjam el, hogy április 14-én lesz egy meghallgatás, és ott kitérhetünk még a részletekre. Ez egy átfogó intézkedéscsomag, nem csak a vízumról van itt szó, nagyon sok más intézkedés van, amelyet figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő ülésen lesz majd egy meghallgatás a turizmussal kapcsolatban, és ott majd kitérhetünk ezekre az egyéb témákra. Most megadom a szót a Task Force elnökének, Újhely Istvánnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is meg kell, hogy köszönjem a koordinátoroknak és elnök úrnak személyesen, hogy meghatották őket azok az érvek, amelyeket felsorakoztattam, hogy nekünk muszáj foglalkoznunk a vízumügyel, és nem engedhetjük, hogy csak a Líbe bizottság álláspontja érvényesüljön. Tehát az, hogy sikerült elérni, hogy egy véleményt tudunk adni közösen majd a bizottság, ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Fel kell tegyük a kérdést az Európai Parlamentben a többi kollégának, és nem csak itt ebben a bizottságban, hanem akik más területekkel foglalkoznak. Akarjuk-e a munkahelyek növekedését Európában? Akarjuk-e a versenyképes turizmust a világ turisztikai trendjeiben Európában? Értjük-e, hogy mindennek, tehát a versenyképes turizmusnak, az ahhoz kötődő gazdasági bevételnek és az európai munkahelyeknek szoros összefüggése van a vízumpolitikánkkal. Ma az a vízumpolitika, amit az Európai Unió Schengeni tagállamaira vonatkozik, nem versenyképes. Van egy Európai Bizottsági 2013-as felmérés, egy vizsgálat, ezeket a vizsgálatokat fogadhatjuk kétkedve, de egy biztos, hogy ez a vizsgálat azt mondja, hogy csak ezekben az években évente 6-6,6 millió harmadik országból beutazó költésre képes, tehát jó egzisztenciájú turistát veszítünk el a vízumpolitikánk miatt. Ezért annak a szükségessége az európai turizmus ágazati szervezetei szempontjából és a mi bizottsági dolgunk szempontjából, hogy nekünk meg kell küzdenünk itt a parlamentben azokkal a kollégákkal szemben, akik majd semmi másra nem fognak hivatkozni, mint hogy zárjuk körbe Európát egy nagy új vasfüggönnyel, és csak azt engedjük be, akit ötször átnéztünk alul, felül, kívül, belül, ez egy óriási hiba lenne. Azt mondja egyébként ez a bizottsági jelentés, vagy vizsgálat, hogy csak a következő öt évben mintegy 130 milliárd euró közvetlen költést jelenthetne, és megközelítőleg 1,3 millió új munkahelyet, hogyha a parlament, a tanács és a bizottság képes lenne egy megváltozott, versenyképes új vízum politikára. Ezért aztán én azt kérem tőletek, ezt, ezt kérem önöktől, hogy legyünk nagyon-nagyon-nagyon ügyesek ebben a következő fél éves parlamenti Libe Bizottság és Tran Bizottság közös munkában. Akarjuk-e, hogy fejlődjön a turizmus, vagy pedig bezárkózunk? Ez a nagy kérdés. Igen, mondok néhány tényt. Tény, hogy bármely vízumrendszer folyamatosan felülvizsgálható és felülvizsgálandó. Tehát az nem baj, hogy a korábbi vízum szabályainknak most az átrakításába kezdünk, mert ez majd öt év múlva megint előfordulhat. Tény az, hogy vannak, akik különösen az elmúlt időszak eseményeit követően aggódnak, biztonsági kérdésként vetik föl, akár az emigráció kapcsán, akár terrorizmus kapcsán a vízum kérdéseket. De ezeknek a kollégáknak tegyük már fel azt a kérdést, hogy a párzsi tragikus események, vagy más fenyegetettség itt Brüsszelben, Belgiumban, harmadik országbeliek, tehát vízumot igénylő emberek miatt álltak fenn, vagy pedig európai állampolgárok okozták. Hát sajnos az a rossz hírem van, hogy a mi biztonságunknak nagyon kicsi köze van ahhoz, hogy a vízumpolitikánk milyen. Vízumrendszerre szükség van. Viszont ennek rugalmassága, ennek a szabályozásnak a turisztika és a gazdaság szempontjából való módosítására szükségünk van. Úgyhogy én az elmúlt heteket azzal töltöttem, hogy a szakmai szervezetek véleményét kikértem, azért, hogy amikor a tram bizottságban a kérdéssel elkezdünk szakmailag foglalkozni, akkor meglegyenek a különböző szakmai szervezeti álláspontok. Klia, az Európai Repterek Szövetsége, a NET, a HOTREK és még az ENSZ szakosított szervezete, az UMWTO is folyamatos kapcsolatban áll kollégáimmal. El fogom önöknek küldeni az összes ilyen szakmai véleményt, amely több esetben módosításokat javasol, de összességében jelzem önöknek, hogy támogatják a bizottságnak a javaslatát pontosításokkal. Egyetlen egy dolgot hagyd tegyek még hozzá, hogy pontosan az ENSZ szakosított szervezete azt jelzi előre, hogy a nemzetközi turista forgalom eléri majd az 1,8 milliárd főt 2030-ra, tehát 1,8 milliárd főt a nemzetközi turisztikai mozgás, és azok a térségek, akik erre felkészülnek a vízum kiadás és a vízumrendszer működtetése szempontjából, azok lesznek a nyertesei. Mindenki más pedig futhat az eredmények után. Úgyhogy még egyszer köszönöm elnök úrnak a lehetőséget, hogy most a Task Force e, ilyen módon tud a kérdéssel foglalkozni, és aztán pedig a Trambizottság bizottság, és természetesen titkárságnak, e, Walter titkárságvezető úrnak és, és Ursulának is, a, Ursulának is az előkészítést és el fogom küldeni mindenkinek a szakmai szervezetek álláspontját. Most nem mennék bele a részletekbe az idő hiány. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Und dann... Köszönöm szépen. Most először Claudia Montero kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy konstruktív gondolatom van a kollégák felé, akik a Task Force-ban dolgoztak. Nagyon fontos témákról van szó. Én is sokat dolgoztam a turizmusban, és Portugáliára, Portugál szigetek is nagy hatással van a turizmus, de természetesen a turizmus fontos szerepet tölt be az európai gazdaságban, és egy átfogó ágazatról van szó, Éppen ezért a bizottság javaslatot ellenőriznünk kell, és parlamenti képviselőként beszélnünk e- erről a témáról. Meg szeretnénk védeni ezt az ágazatot. Az idegenforgalomnak prioritást kell élveznie. Azt gondolom, hogy át kell dolgozni ezeket a javaslatokat. Tennünk kell valamit. Tehát Európa csak akkor nyerhet, ha támogatja ezt az ágazatot, ami fontos az export, a munkahelyeket teremt, illetve a növekedésnek is motorja. Ami a vízumpolitikát illeti. 20 évvel ezelőtt és szerettek már javaslatot, és szeretnénk néhány olyan kérdésre kitérni, amely a dokumentum olvasásakor feltűnt. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a bürokráciát, legyenek rugalmasabbak a szabályozások, a vízum elbírálásához szükséges napok számát és csökkentették a határidőket. Nagyon fontos, hogy a konzulátusok közötti együttműködés is javuljon. Olyan országokban, ahol nincsen konzulátus. Nagyon fontos a Schengeni weboldal modernizálása online űrlapokkal. A kérdések. A szabad mozgás lehetővé tevő vízum problematikus. Fontos itt megismerni a problémákat. Hogyan lát osztják a tagországokra eső költségeket. Itt hogyan segítik a konzulátusokat olyan esetekben, amelyek más tagországokat is képviselnek illetve a szektoriális irányelvhez hogyan próbálják meg majd ezt a rendelkezést igazítani, hogyan lehet olyan szabályokat rögzíteni, amelyek figyelembe veszik a hajózásban dolgozókat, ezeket a szakmákat. Végezetül pedig Hát itt biztonsági kérdések is felmerülnek, pozitív aspektusai is eh, vannak a politikának. a turizmus szeretnénk támogatni, mint eh, mondanom elején elmondtam, nagyon fontos, hogy ennek az ágazatnak prioritást szenteljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Karima Deli kap szót. Csak nagyon-nagyon röviden, köszönjük szépen a bemutatást. Azt hallottuk, hogy az Európai Bizottság tette ezeket a javaslatokat 2013 márciusában, és utána 2014 áprilisában előttem szóló kollégám elmondta azt, hogy nagyon fontos a vízumkérelmeket egyszerűsíteni, a konzulátus együttműködést javítani. Minden bizonyal ugye 10%-et képvisel a GDP-nek Európában a turizmus, eh, illetve jelentős részét adja a munkahelyeknek, és a parlament mindig is támogatta az egyszerűsítést, a eh, vízumrendszer egyszerűsítését. A világ első turisztika célpontja Európa, és azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak feladata az, hogy milyen típusú turizmus az, amit eh, támogatunk ez itt nem fogyasztói turizmusról van szó, hanem minőségi turizmusról, az ökoturizmusról, amit támogatni szeretnénk. Hát ebben a témában kell komoly munkát végeznünk. Van egy kis problémám. Tudom, hogy ezt a kérdést a bizottság is taglalta már. Az alapvető kérdés a vízum kapcsán nem a, a transz az illetékes szakbizottság, hanem a LIBE. Tehát a LIBE fog döntést is hozni, nem mi. Elnök, igen, ez így van, természetesen. ez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Az európai intézmények, a parlament fontos, hogy megerősítsék a modern politikákat, amelyek igazodnak a gazdasági irányokhoz. Sikerült dokumentumokat elfogadnunk, és magas minőségű turizmust szeretnénk illetve e, speciális turizmus e, beli szegmenseket szeretnénk előmozdítani, meg kell néznünk azt, hogy milyen tapasztalatokra van szükség, milyen típusú hotelekre. Hogyha ezt jól e, tesszük, akkor óriási növekedésbeli lehetőségeket is rejt ez a terület, és fontos ehhez igazítanunk a vízumpolitikát. Tehát nagyon fontos hogy területeket átnyúlóan vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és nagyon fontos, hogy a Trán olyan véleményt készített, amely a vízumpolitikára vonatkozik. És fontos szerepet fog játszani abban, hogy biztosítsa 2030-ig a turizmus arányát, és remélem, hogy a legjobb turizmus politikát tudjuk kialakítani mindenki számára. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy ma a a vízumpolitikáról is szó van. Azt gondolom, hogy erre a szakbizottságra is tartozik a téma. Fontosnak tartom, hogy rugalmasabbá tegyük a vízumpolitikát, nem csak a turizmus szempontjából, hanem a gazdaság szempontjából is. Azok a számadatok, amelyeket korábban hallottunk, azon turisták száma, akik Európába érkeztek eh, volna, illetve a bevétel. De hát eh, ez nem megvalósítható, ha nem teszük rugalmasabbá a vízumpolitikát. Azt gondolom továbbá, hogy hasznos lenne, hogyha ezt az ajánlást tovább adnánk a Libének is, a turizmusról beszélünk, de úgy érzem, hogy tulajdonképpen a közlekedést is érintő témáról van szó azt javaslom, hogy hozunk itt egy munkacsoportot a két szakbizottság részvételével. Éppen ezért fontos lenne egy közös vitát is folytatni a témában. Ezt a javaslatot uh, a Trannak és a Task Force-nak is eljutatom majd. Én vagyok ennek a munkacsoportnak az elnöke elnök. Köszönöm szépen, Deidre Klun. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy ez a vízumpolitika rendkívül fontos. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságunk is foglalkozik a témával. Úgy érzem, hogy kiegyenített a megközelítés. Jelentős potenciálok vannak ebben a témában, és a részletek, amelyeket hallottunk, olyan személyek esetében, akik már másodszor kérnek vízumot, tehát nagyon fontos rugalmasra tenni a rendszert, és el kell ismernünk annak szükségességét, hogy biztonsági szempontokra is tekintettel kell lennünk. Csak egy kis megjegyzésem van. Ír um, képviselő vagyok, Írország és az Egyesült Királyság Schengen térségen kívül van, ez nekünk probléma, de a a folytatott vitán um, ezt uh, felvetjük, mivel uh, kívül esünk ezen a zónán, a két ország között van egy uh, közös utazási térség, ez mindig is létezett, ezt pedig fenn szeretnénk tartani. Tehát a vitákon majd gondoljunk erre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mi a közlekedési és turizmus szakbizottság vagyok, és ugyanúgy a német tolmecsást hallom, akkor, vagy fordítást, akkor közlekedés és turizmus hangzik el, de a hivatalos fordítás a közlekedés és idegenforgalom. Úgy érzem, hogy elavult az idegenforgalom kifejezés. Lehet, hogy korábban megállt a helyét, például amikor valaki egy másik faluból átment egy másik faluba, egy faluba átment egy másik faluba, akkor idegennek nevezték, innen jött az idegenforgalom, de azt gondolom, hogy a modern megfogalmazás a közlekedés és turizmus, tehát a turizmus a modernabb kifejezés itt. Now it's up to you. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tisztelt képviselők hozzászólását. Azt gondolom, hogy pozitív irányt hallottunk a bizottság javaslathoz kapcsolódóan, ezt természetesen nagyra értékeljük, és uh, várjuk ezt a pozitív véleményt amelyet majd a Libéhez is eljutatnak. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne az a kapcsolatban. A kollega távozott, a francia nő, aki a bizottság javaslatáról beszélt, a 2013-as márciusi bizottság javaslatról. Ezt a javaslatot 2014 áprilisában sikerült elfogadni, eh, egy évvel ezelőtt és a témáról már a tanácsban és a parlamentben, a Libében is volt vita. Hallottam néhány megjegyzést a tengerészeti szakmáról, ez is szerepel a javaslatunkban, plusz könnyítésekkel, annak érdekében, hogy ők kérhessenek vízumot, mégpedig ideje korán, hiszen ezek a, szek, ezek a személyek hajókon dolgoznak, a nyílt tengeren hajóznak, és nincs mindig idejük a szárazföldön vízumot kérni. Tehát fontos, hogy az ő helyzetüket, az ő vízum kérvény, kérésüket is segítsük, tehát az ő szakmájuk is fontos, hogy szerepeljen, bekerüljön ide. Tehát itt bárkiről szó lehet, aki egy hajón dolgozik. Hát a szakmák definíciója is tág körül. Elhangzott a Schengeni weboldal kérdés, ez is szerepel a javaslatunkban, jelenleg kidolgozás alatt van ez a portál, az átláthatóság érdekében, hogy a világon nagyobb legyen az átláthatóság a kérvényezésnél. A hálózat erősítés is nagyon fontos. Első hozzászólásomban is említettem ezt konzulátusok közötti együttműködés erősítése. Azt gondolom ezzel a fő pontokat talán le is vettem. Az Egyesült Királyság és Írország a Schengen térségen kívül vannak, tehát rájuk nézni nem lesz kötelező érvényű az új vízumpolitika, amennyiben sikerül ezt a vízumkódexet elfogadni. Ennyit szerettem volna mondani, és várom majd a Libében az önök hivatalos véleményét is. Önök köszönöm szépen, hogy eljöttek, és most még egyszer Istvánnak adom meg a szót a zárszóhoz. Én örülök, örülök annak, hogy Kramer elnök úr felhozta ezt a példát a turizmus és az idegen forgalom szó közötti különbségről amikor én otthon államtitkár lettem a területen, akkor az első intézkedésem az volt, hogy az idegen forgalom szót száműzzük, felejtsük el, hiszen ez a modern világban nem tükrözi, amiről beszélünk. Úgyhogy a magyar fülkének mondom, hogy mindig vitatkozom eh, a kollégákkal, hogy felejtsék már az idegen forgalmat és turizmust használjunk. Köszönöm szépen, eh, értettem a véleményeket. Eh, kifejezetten örülök annak, hogy a TRAN bizottság, illetve a Task Force érzi, hogy nekünk nem szabad hagyjuk, hogy kizárólagosan a LIBE szakmai álláspontja, az ott zajló vita anélkül menjen egy szavazásba, fusson bele egy szavazásba, hogy nem ismerik a mi álláspontunkat. Ne feledjék, amit mondtam, a bizottság készítette azt a kutatást, amely szerint évente több mint 6 millió beutazót veszítünk, akik nem egy napra érkeznének, hanem sok napra költenének. Egészen biztos, hogy nem csak egy vagy két ország, nem csak a kiemelt, legismertebb turisztikai destinációk, hanem egész Európa számára ez egy jelentős többletbevételt jelenthet. A, külön örülök annak, hogy ö, ö, kitért a, a tengerészet szakma külön kéréseire. Én is összegyűjtöttem tőlük számos ilyen apró megjegyzést, és majd a TRAN bizottságban, amikor a kérdéssel foglalkozunk, akkor külön át kell nézzük, hogy mik azok, amik nem feltétlenül a turizmus, hanem a teljes közlekedési szakma szempontjából felmerülő kérdések, akár repülőtéri biztonsági, repülőtéri infrastruktúrális kérdéskörök, akár a hajózással kapcsolatos, és nem a turizmushoz kötődő a vízumpolitikához kötődő kérdéskörök, ez, ebből is lesz bőven. Én az SND frakciónak, vagy SND grupnak jeleztem, hogy, hogy folytatom ezt a munkát, hogyha megkapom a megbízást, és azt megígérhetem a bizottsági elnöknek és mindannyiótoknak, mindannyiójuknak, hogy begyűjtjük a szakmai szervezetek összes álláspontját, és a Libével megpróbálunk jó kompromisszumokat kötni a turizmus és a közlekedés érdekében. Köszönöm szépen, jó munkát! Ja, vielen Dank. Dann wäre dieser Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zártuk ezt a napi rendi pontot. Az egyéb napi rendi pontok között egyelőre semmi sem szerepel. És a következő ülésünk lesz április 13-a, hétfő 15 óra. Úgyhogy mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, és mindenkinek szép napot kívánok. Danke.